Dear colleagues, I would like to open the session for point 11, exchange of views on the Middle East peace process. A 11. napi rendi pont következik a közel-keleti békefolyamatok. Gentelini úrat szeretettel üdvözöljük a mai ülésen, aki ennek a témának a szakértője, Pierre Limon nagykövettel egyetemben, illetve a francia külügyminisztérium képviselője, és a New York University képviselője. It's the issue, and uh, we hope that we Üdvözöljük tehát a kedves vendégeket, és szakértőket, hogy ezzel a kvartettel meg tudjuk vizsgálni a jelenlegi helyzetet, valamint a jövőbeli utat és az ajánlásokat. A palesztin erőszakos cselekedeteket, a palesztin állam jövőjét, illetve a gázai övezet ellenőrzését, illetve annak hiányát. Gentilini úr lesz az első hozzászóló. Szeretnénk megkérdezni, hogy milyen follow-up övezte a kvartett riportot. Már is megadom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehetek. Remek alkalom ez Pierre Vimonnal együtt, hogy itt lehetünk, és beszélhetünk erről a témáról. Nagyon időszerű ez a vita. Nagyon sok mindenről beszélhetnék, három fő pontot szeretnék kiválasztani, amelyeket a legfontosabbnak tartok. Utána, hogyha szeretnének kérdezni, akkor természetesen más témákra is kitérhetünk. Először is nézzük a fókuszpontok kérdését, illetve azt, hogy a kétállamos megoldásra kell koncentrálnunk, meg kell tartanunk azt, amit eddig elértünk, de ezt a lehetőséget semmiképp nem lehet kizárni. Ezek után szeretnék a kezdeményezésekről szólni, hogy hogyan lehet ide eljutni, és természetesen a kvartett jelentésről is beszélt az elnök úr, erről is fogok majd szólni. Én úgy gondolom, hogy Pierre Vimon pedig a francia kezdeményezésről fog majd nekünk beszámolni. Tehát nézzük meg, hogy az Európai Unió eddig mit tett, és mit tehet még ezek után. Tehát itt van a két államos megoldás, ez teljesen egyértelműen az Európai Unió által képviselt pozíció. Mindkét oldal kifejtette ezzel kapcsolatban a véleményét, és ezt támogatja az egész nemzetközi közösség. Úgy tűnik, hogy az egyértelmű dolgokat próbálom most itt megmagyarázni, de azt hiszem, hogy mégis fontos, hogy hangsúlyozzuk ezt a magától értetődőnek tűnő megoldási lehetőséget. A jelenlegi trendek és dinamikák mellett azt hiszem, hogy van ok az optimizmusra, de sajnálatos módon vannak problémák a két fél között, nagyon komoly bizalomhiány biztonsági kérdésekben, az energiamegállapodásban, sajnálatos módon úgy tűnik, hogy nem tudnak megegyezni, és nem tudják ezeket a tárgyalási pontokat újraindítani. Vannak olyan tények, amelyek sajnos nem a jó irányba mutatnak. Federica Mogherini beszédéről beszélnék, amit az elmúlt héten mondott el a plenáris ülésen a cisziordániai kérdésről, és hát gondolom, hogy önök is követték a vitát. Vannak komoly aggályok mindkét oldalon. Ez pedig azt jelenti, hogy mindkét oldal mást tart elsődleges fontosságúnak. Nagyjából tudjuk, hogy Izrael mit, tudjuk, hogy mik azok a mozgásterek, amelyek még megmaradnának a jelenlegi koalícióban a két állam megoldásnál. Aztán, hogyha Remálát nézzük, akkor ott is megvannak a belső problémák, a FATA konferencia, és hát várjuk, hogy a konferencia milyen eredménnyel zárul majd. Ezekre a kérdésekre mindenképpen oda kell figyelnünk. Aztán lépjünk tovább a különböző fájó pontokra a régióban, és a nemzetközi helyzetre, hát mire feláll az USA új adminisztrációja, azért addig eltelik némi idő, és ezért mondom azt, hogy sokkal jobban, mint valaha, mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a kétállamos megoldás az elfogadható megoldás. Egyszerűen nincsenek létező alternatívák. Tegnap palesztin és izraeli fiatal vezetőkkel beszéltem. Nagyon érdekes kezdeményezés volt ez az Európai Parlament kezdeményezés, hogy hívjuk meg ezeket a fiatal vezetőket. Természetesen az emberek folyamatosan veszítik el a reményt, mert látják, hogy nem történik semmi, hogy nem áll fel a kétállamos megoldás de ennek ellenére úgy gondolom, hogy tovább kell menni, meg kell próbálni a jelenlegi negatív trendeket visszafordítani. Tudjuk, hogy mi ennek az oka, a gázai telepek, az erőszak és a reményvesztés, egyszerűen ezt vissza kell fordítani, és meg kell mutatni az embereknek, hogy igenis lehet az életkörülményeiken javítani. Elnök úr, a konkrét kérdése a follow-up volt. Természetesen megpróbálunk erre odafigyelni, az ensz a nemzetközi közösségekkel együtt dolgozni, hogy a biztonsági aggályokat el tudjuk oszlatni, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb a jelenlegi pillanatban. A kvartett jelentés rendkívül fontos, mert ez egy közös elemzés. Az EU, az oroszok, az ENSZ és az USA is elmondta, a véleményét, és megvannak a közös javaslatok arra, hogy merre kellene tovább menni, és ez nagyon nagy dolog. És ezek tulajdonképpen bizalomébresztő, bizalomépítő feladatkörök is. Tudjuk, hogy a palesztineknek ugye izraeli oldalról vannak legitim biztonsági aggájaik, ez természetesen érthető megpróbáljuk felhívni a figyelmet ezekre a problémákra, és úgy gondolom, hogy tulajdonképpen mind a két oldalról a politikai akarat miatt akadnak el az előrehaladási lehetőségek. A javaslatok, a mostani javaslatok nem teljesen újak, és nagyon sok olyan ötlet és kezdeményezés került elő, ami a múltban már megjelent, és még egyszer mondom, és még egyszer hangsúlyozom, hogy mindkét oldalról igazából a politikai akaratot hiányoljuk, és azt, hogy belássák végre, hogy mindkét oldal szempontjából ez a legjobb megoldás. Tehát mindennél fontosabb most, hogy a nemzetközi közösség egy emberként azt hangsúlyozza, hogy a kétállamos megoldásnak nincs alternatívája. Tehát akármikor felmerül a kérdés, hogy milyen egyéb életképes alternatívák vannak, én erre egyetlen hihető és meggyőző választ sem kaptam. Mi lesz Palesztinával? természetesen legitim módon szeretnének egy államot, és én úgy gondolom, hogy igen, el kell válaszolni Izraelnek, igen, el kell válaszolni Palesztinának a legitim állam kérelmére, és ez is azt jelenti, hogy a két államos megoldás az egyetlen életképes megoldás. A kvartett jelentés is ezt hangsúlyozza. Tehát vannak az asztalon béke kezdeményezések, ezek a legfontosabb kezdeményezések, és ebben az irányban kell elmozdulnunk, vagy ebbe az irányba kell elmozdulnunk, hogy eljussunk a kétállamos megoldáshoz. Mi is ezt tesszük, mi is ehhez próbálunk hozzájárulni, ugyanis, hogyha megszületik a konkrét kezdeményezés, akkor sokkal hatékonyabbak vagyunk, hogyha az egész nemzetközi közösség támogatja ezt a kezdeményezést. Egyiptommal, Jordániával, az Arab Ligával folyamatos a kapcsolattartásunk, hiszen mindenkinek ebbe az irányba kell elmozdulnia. Nem arról van szó, hogy hátat fordítunk az egyéb konfliktusoknak a régióban, és hogy a veszőparipánká vált ez az egyetlen téma, ez nem igaz, tudjuk, hogy vannak más kihívások is a régióban. De, hogyha az izraeli-palesztin béke folyamatban előrelépünk, akkor a radikalizáció egyik legnagyobb kiváltó okát már fel tudnánk számolni, és akkor az az egész régióra békítő és nyugtató és stabilizáló hatással lenne, ezért tekintjük ezt elsődleges fontosságú problémának mind a két fél irányába. Vannak más kezdeményezések is, például ebben az évben több szereplő is elmondta, hogy mik a lehetőségek, Egyiptom, az USA, az Oroszország is kifejtette ezzel kapcsolatban a véleményét, és akkor itt van a francia kezdeményezés, közdeményezés is, erről Pierre Vimon majd részletesebben beszámol. Tehát vannak más kezdeményezések, vannak olyan kezdeményezések, amelyek uh, nemzetközi szinten is megtárgyalásra kerültek, de ezek is általában mind végeredményként a kétállamos megoldást javasolják. Na most, hogy mit tesz az Európai Unió, és mit tehet az Európai Unió? Hát itt meg kell néznünk, hogy milyen eszközeink vannak annak érdekében, hogy előrelépést tudjunk elérni. Itt van ugye a kvartett jelentés, ezt tudjuk, de a nemzetközi partnerekkel való együttműködés is fontos a helyszínen szerintem nagyon sokat teszünk, nincsenek igazából olyan egyéb nemzetközi szervezetek vagy formációk, amelyek olyan eszköztára rendelkeznének, mint mi, például megtartani a zöld sávot, intézményeket építeni ebben a tekintetben. Tényleg nekünk van meg a megfelelő tapasztalatunk, és abban a tekintetben is, hogy ezt a privilegizált partner kapcsolatot meg tudjuk tartani mind a két féllel, amely most létezik. Úgy vélem, hogy ez mind a két oldal irányába nagyon jó kiinduló pont, ezek olyan eszközök, mint mondtam, amelyekkel senki más nem rendelkezik, csak mi. Tehát ezeket az eszközöket nekünk kell használnunk, és nekünk kell ezeket bemutatni a nemzetközi partnerek irányába is. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy mindennél fontosabb, hogy a két államos megoldás mellett foglaljunk állást, és hogy mindenki lássa, hogy ebben milyen hozzáadott érték van. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit kívántam elmondani. Még egyszer mondom, az elkötelezettség, az elköteleződés a legfontosabb a nemzetközi közösség irányába, az új USA adminisztráció irányába, és különösen fontos az, hogy a nemzetközi közösség egységes maradjon, és egy emberként sorakozzon föl a kétállamos megoldás mögött. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pierre Vimó nagykövet úrnak adom meg a szót, aki arról számol be, hogy Franciaország a régióról egy konferenciát tervez. Ez talán, ha meghalljuk most öntől, hogy ez hogyan illeszkedik a az európai külpolitika kontextusába, és talán hogyan segíthet minket előre. És abban, hogy jobban megértsük a helyzetet. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you for inviting me. És köszönöm szépen, hogy Fernando Gentilinivel és Demier professzorral meghívtak engem. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ez idejükből nem szeretnék sokat rabolni, mert úgy gondolom, hogy Fernando már nagyon sok mindent elmondott, és nem szeretném még egyszer elismételni. De mindenképpen megpróbálom elmondani, hogy mi is a francia kezdeményezés, és hol tartunk jelenleg. Nagyon közel áll ahhoz, amiről Fernando is beszélt, arról, hogy új életet kell adni a két államos megoldásnak. Ez nagyon sokat mond arról, hogy az egész béke folyamat hogyan ment visszafelé, hogyan fejlődött visszafele az elmúlt években. És hogyha ma olyan elkötelezetten támogatnunk kell a kétállamos megállapodást, akkor azt az néhány évvel ezelőtti események is indokolják. Ezt tudnunk kell. Nos, ami mindennek a fontosságát mutatja, szeretném elmondani, hogy... És például nagyon érdekes, hogy az új amerikai adminisztráció hogyan fogja majd kezelni a helyzetet, de gondolom, hogy van egy fontos elem. És ma délelőtt Szíriáról volt szó, és hogyha tárgyalunk a régiós szereplőkkel, legyenek a politikusok, a civil társadalom, politikai vezetők, különféle politikai színekkel. Senki sem beszél már az izraeli-palesztin béke folyamatról. És eh, a média is eh, nagyjából hallgat, de szó van Szíriáról, Jemenről, Líbiáról, és természetesen látjuk a radikalizálódást itt-ott, de szinte semmit nem mondanak a közel-keleti békefolyamatról. Uh, Ennek az az oka, hogy a franciák e kezdeményezés mellett döntöttek, mert az volt a benyomásunk, hogy ez a helyzet először is nagyon veszélyes mindenki szempontjából, nem csak a két fél, vagy a régió országai számára, hanem Európa és a nemzetközi közösség, mint olyan szempontjából is. Ezen kívül félre is vezethet a jelenlegi helyzet, mert azt a benyomást keltheti, hogy egy olyan helyzet, hogy ez a helyzet mindenféle veszély vagy fenyegetés nélkül az instabilitás nél, veszélye nélkül tovább mehet. Pedig a francia kezdeményezésnek pont ez a, a célja, hogy mindenkit figyelmeztessünk arra, hogyha nem vesszük komolyan ezt a kérdést, mint néhány évvel ezelőtt azt már megtettük, akkor rengeteg probléma adódhat a következő években. Nos, ez az, amire a francia kezdeményezés vonatkozik. Két, két célja van. Az egyik az alapvetően az, hogy a két állam megoldást újra visszahozza a nemzetközi programba, és hogy vita, közvita témájává váljon ez a kezdeményezés. Másrészt pedig nem akarunk ugye itt megállni. A kétállamos megoldást újra vissza akarjuk vin, vezetni nem egy új folyamatot akarunk, mert már nagyon sok folyamat van, hanem szeretnénk úgy újrakezdeni a folyamatot, hogy a két államos megoldás minden meglévő folyamatot figyelembe vegyen, a régió országait, más országokat, és a HCR-et tehát, hogy mindenütt megint a kétállamos megoldás jelentőségét aláhúzzuk, és új életet indítsunk. Talán már látták a különböző véleménykutatási eredményeket, akár Izraelből, akár a palesztin részről. Nézzük, és a végeredménye mindegyiknek ugyanaz volt. Még mindig óriási többség támogatja a két államos megoldást az emberek eh, kétharmada, a válaszadók kétharmada úgy vélte, hogy ez az egyetlen életképes megoldása, hogy Fernando is most mondta. Ugyanakkor ugyanez a többség azt is mondja, hogy ma még irreális, ma még nem megvalósítható, és ezért sokkal inkább naívnak tűnik azt mondani, hogy a kétállamos megoldás az egyetlen. a valóság és a remény eh, valószínűleg igen, jó táptalaja a kétségbeesésnek, elkeseredettségnek is. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel a kezdeményezéssel vissza tudjuk hozni mindezt eh, a nemzetközi közösség napirendjére, és így majd tovább léphetünk. Nos, hogyan? A kezdeményezésünk igazából egészen más, mint amit a, korábban, mint a korábbiakban bármikor is látunk, mert nem minden áron akar közvetlen tárgyalásokat elindítani a két fél között. Tudjuk, hogy jelenleg a pénz, az idő még nem érett erre. Ezért az, hogyha mind a két felet az asztalhoz kényszerítenénk, nem segítene. Úgy gondoljuk, hogy amiről ez az egész szól, az, az lenne, hogy ne próbáljuk meg újra feltalálni a, a spanyol viaszt, mert nagyon sok elv, nagyon sok minden létezik már, és nincs igazából arra szükség, hogy, hogy párhuzamosan újra hasonló dolgokat vég, meghozzunk, megalkossunk. A valóság is már mindkét fél szempontjából érezhető, az új Egyesült Államok beli elnökség beiktatásával, majd úgy is döntenek arról, hogy ők hogyan fogják mindezt értékelni. Azt is tudjuk, hogy bizonyos partnerek is szeretnek már dolgokat tenni. Nem szeretnénk tehát semmiképpen rá oktrojálni senkire semmit, hanem egy közös gondolatot akarunk táplálni, hogy figyelmet kell fordítani erre a kérdésre. A harmadik elem pedig, hogy semmiképpen nem próbálunk kizárólagosak lenni. Kezdetől fogva azt mondtuk, hogy ha másoknak jó ötletei vannak, ha mások szeretnének bármit, bármit kipróbálni, akkor azt tegyék. A kezdeményezésünk úgy gondolom új lendületet hoz a két államos megoldásnak, és ebből azt láttuk, erre is utalt már Fernando, láttuk, hogy Egyiptom, Oroszország, az Egyesült Államok elnöksége most próbál tenni. Nagyon jó a jelentés mindannyiunk számára, és most pont ahogy itt ülünk és beszélünk, a palesztin fél kezdeményezésére próbálnak az ENSZ biztonsági eh, határozatával a telepítést eh, kérdését rendezni. Mint mondtam, tehát semmiképpen nem akartunk másokat megakadályozni abban, hogy lép, lépjen. A probléma most az, hogy hogyan tudunk, tudunk koordinálni. De semmi bajunk nincs azzal, hogyha más partnerek is közbelépnek. Mi az, amit igyekszünk, és mi az, ami véleményünk szerint a végeredmény remélhetőleg lesz. Júniusban lesz tehát a megbeszélés Párizsban a kezdeményezés keretében, és az év végére tervezzük a záró konferenciát. Ez, e, tehát ez az, ahol most tartunk. Még nincs meg a dátuma. A karácsony előtt és a, a téli szabadságolás előtt, bár elég nehéz volt a megfelelő dátumot megtalálni, de azért előre haladunk már. Nos, ez a konferencia véleményem szerint majd három dolgot kíván elérni. Először is azt, hogy erős politikai kötelezettségvállalástnak adjon hangot minden résztvevő. Erős köte- elkötelezettséget a kétállamos megoldás iránt, és azon elvek iránt, amelyek a megoldás alapját képezik. Az elvek, az útmutatók, a referenciák, a feltételek, amelyeket elfogadtunk 67 óta, mindenre vonatkozóan, legyen az az ENSZ biztonsági állásfoglalása, vagy más dokumentum. A kvartett úti terve az államtitkár James Decker külügyminiszter madridi konferenciában való részvételője, és egy sor egyéb dokumentumot említhetek, amelyen dolgozunk. Megpróbálunk a konferenciára majd egyértelmű, szilárd alapot megfogalmazni, ami mindenki számára megfelelő lesz a békekezdeményezés, amelyet Fernando szintén E, kezdeményezett. Az arab béke kezdeményezés igazából zsákutcába került. Meg kellene néznünk, hogy hogyan tudunk e, ennek is újra lendületet adni. Nagyon fontos ez határozottan, hiszen ez fekteti le az alapjait a lehetséges kompromisszumoknak, megértésnek a két fél e, között, és az, egész, az összes regionális szereplő kölcsönös megértésének az alapjait. Meg kell találni a módját annak, hogy ezt segítsük, anélkül, hogy bárkit, bármelyik felet kérnénk arra, hogy új engedményeket tegyenek, hiszen erre még nem készek. De azt eh, lát, látnánk, azt szeretnénk megnézni, hogy az arab békekezdeményezés hogyan halad. Ugye emlékszünk, hogy 2002-ből indult, és azóta eh, tulajdonképpen nagyobb változtatások nélkül itt van. Ezt követően pedig azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a megfelelő feltételeket meghatározni, gyak, konkrét gyakorlati lépésekkel, javaslatokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a megfelelő környezettel, megfelelő háttérrel a kétállamos megállapodás új rendületet kapjon. Gazdasági fejlődést tartozik ehhez, hogy hogyan tudunk ezen dolgozni a partnerek nélkül, hogy bemutassuk, hogy a nemzetközi közösség ott van. És szívesen segítünk a megfelelő gazdasági környezet kialakításában is, amely előre visz minket. Tisztában kell lenni azzal, hogy a palesztin gazdasági helyzet nem, nincs zsákutcában van, ott a számok növekedést mutatnak, az államadóság, a munkanélküliség adatai rossz irányba mennek, ezen változtatni kell. De meg kell azt is nézni, hogy hogyan tudunk a nemzetközi segítséggel koordináltabb, fókuszáltabb formában a palesztin eh, igényeket pontosabban kiegészíteni. És természetesen ebben a palesztin partnerekkel kell szorosan együttműködnünk, hogy eh, magukénak érezzék a folyamatot. A közvitát mindkét eh, oldalon, mind az izrael, mind a palesztin oldalon az előbb meghatározottak miatt egy kicsit próbáljuk enyhíteni, hiszen elveszítették a két államos megoldás irányi bizalmat az emberek, a civil társadalom. Segíteni kell őket minden lehetséges módon arra, abban, hogy újraindítsák a, a közvitát, és visszajöjjön a, a bizalom. A harmadik dolog pedig, amit szeretnénk a konferencia eredményeképpen majd elkönyvelni, mint mondtam, a következő hetek egyikében lesz, az az, hogy megfelelő nyomon tudjuk követni az ülést, hogy azok, akik érdeklődnek a béke folyamat iránt, azok akár az ENSZ biztonsági tanács, akár a KOTET a kvartet részéről az új partnerek, az új amerikai kormányzat, az orosz fél, vagy bárki. Tehát, hogy ők is, ha akarnak, akkor kezdeményezéseiket megvalósíthassák, és a, a, két, a államos megoldás visszakerüljön a napirendre. Lehet, hogy nagyon szűk a fókusz, de hogyha csak magát a, a jelenlegi háttérvitákat nézzük, akkor látjuk, hogy a legfontosabb kérdés ma ez, és ez a legnagyobb kihívás is. Ha sikerül megfelelően, megfelelő útra visszahoznunk ezt a folyamatot, akkor a béke folyamat új lendületet kap, új ki új imázsa lesz. Köszönöm szépen. Ben Meyer, Meyer doktor úrnak adom meg a szót. Aki az elmúlt években követte a folyamatot. olyan sok illúziónk volt, olyan sok veszteségünk, tehát átadom a szót. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ebben a társaságban, és megvolt az a lehetőségem, hogy többször is találkozhattam az előadó úriemberekkel, és a legtöbb megjegyzésükkel egyetértek, amit ma hallottam, és amit korábban is hallottam, de egy lépésre visszamennék, és visszamennék a két államos megoldásra. Ez, ez az egyetlen lehetséges opció. Ez az együttélés. Az izraelik és a palesztinok együtt élnek, akár szeretik, akár nem. Tehát az, az együttélés elkerülhetetlen, ez pedig azt jelenti, hogy ha nincsen kétállamos megoldás, akkor az együttélés nem megoldható. Tehát nincs más lehetőség. De szeretném elmondani, hogy milyen nehézségeink vannak. Tehát felmerül a kérdés, hogy 1967 óta miért nem voltak 67 óta képesek a felek megállapodni? Ez, ez a legalapvetőbb kérdés. És két területről indulnék ki. Tehát, hogy mik a közel-keleti viszonyok alapjai. Tehát igazából arról lenne szó, hogy leülnek mindenketten az asztalhoz tárgyalni, de ez nem működik. Miért nem? Az izraeli kormány véleményem szerint nem érdekelt a két államos megoldásban. Az izraeli kormány miniszterei nyilvánvalóan tehát egyszerűen megnyilatkoznak, hogy ellenzik a kétállamos megoldást. Tehát igazából nincsen Izraelben, a jelen izraeli kormányban elkötelezettség, hogy a kétállamos megoldás megszülessen. Másodszorban meg kell nézni az izraeliek álláspontját. igazából nincsen tényleges izraeli ellenzék, amely megkérdőjelezhetné a jelenlegi kormány politikáját. És nem tudjuk, hogy mi lesz, hogyha lejár a kormány mandátuma. Tehát eh, az izraeliek a, a centrum és a jobb szél felé mozdultak el. A harmadik megjegyzésem az, hogy az arab államok mit szeretnének az arab államok eh, szeretnék a békét, de nagyon el vannak foglalva a saját helyzetükkel. Tehát látjuk az öböl államokat, Szaudarábia, az ő véleményük szerint eh, igazából Izrael van a fronton Irán ellen. Tehát nekik... Eh, Backburner, because it's in Tehát eh, a helyzet most sokkal sürgetőbb, mint volt. Tehát egyszerűen nem lehet leülni, tárgyalni. Akkor most nézzük meg a palesztin hatóságot. És e, igazából a palesztin hatóságban sincs olyan vezetőség, amelyik hajlan, amelyik képes lenne meg oldani a helyzet, képesen leülni tárgyalni. Tehát ott van a Hamas, ott van a palesztin hatóság, igazából egymással sem állnak szóba, nem hogy, a, hogy megoldják az izraeli-palesztin konfliktust. Tehát semmilyen komolyabb elmozulás nem várható a palesztin részről. Az utolsó megjegyzésem, ez lett volna az első, az új adminisztráció pozíciója, igazából nem vagyunk benne biztosak, hogy a Trump kormányzat hogyan fog majd az Izrael-Palesztin konfliktusban lépni. Egy dolgot tudunk. Trump elnök nem fog semmibe belekezdeni, ahol nincs meg a siker esélye. Tehát mielőtt beleavatkozik az izraeli palesztin konfliktusba, mindenképpen megnézi, hogy van-e a sikertek esély, és ha nem lát esélyt, akkor nem kezd bele. És ezt nem szabad elfelejtenünk, és garantálnunk kell, hogy ne fagyjon be a helyzet. Izraelben azonban látjuk, hogy ami biztos, hogy megmarad, az az amerikai támogatás, és az amerikai segítség nélkül nem mozdul el a folyamat. Az utolsó pont talán a legfontosabb, ez pedig az izraeli-palesztin konfliktus pszichológiája. Meg kell értenünk, hogy milyen gyakorlati lépésekre került sor. Tehát ott van a pszichológiai gát. És egyfél sem tud konszenzusra jutni. Tehát hogy változtathatjuk meg a történelmi narratívát? Hogyan változtathatjuk meg a vallási narratívát? Hogyan változtathatjuk meg az ideológiai narratívát? Hiszen az embereket indoktrinálták, és nincsenek egyszerűen mentálisan felkészülve arra, hogy engedményeket tegyenek. Izrael azt mondja, hogy Jeruzsálem mindig Izrael elidegeníthetetlen fővárosa, és az is marad. A palesztinok ragaszkodnak a visszatérés jogához. Igazából a közvélemény indoktrinált mind a két oldalon és képtelenek változtatni ezen. Egyszerűen meg kellene változtatni a köznarratívát. Igazából semmilyen haladás nem érhetünk el, bármit csinálunk, hogyha ezt nem változtatjuk meg. Éppen ezért szeretném javasolni, hogy mielőtt a tárgyalásokat újra felveszik, a jövő záloga a kibékülés. Tehát a kibékülés fázisának kell következnie. És ennek az előfeltétele pedig a bizalom. Tehát nagyon fontos, hogy meglegyen a két fél között a bizalom. És valahol az a feladatunk, hogy a bizalmatlanságot csökkentsük, hogy járuljunk ahhoz, hogy jobban bízzanak egymásban. Tehát a feladatunk az, hogy hogyan érjük el, hogy az izraelek és a palesztinok is jobban biztonságban érzik egymást, hiszen bizonytalanságban érzik egymást, és éppen ezért nem mozdulnak előre. Tehát az izraelieknek és a palesztineknek is megvan az illúziójuk, hogy az övék lesz majd az egész. Tehát ott van a Hamas, a Hamas azt mondja, hogy ez a mi földünk, és semmit nem engedünk. Tehát mindkét oldalon ez, ez uralkodik, tehát az, introdik, az indoktrinált elképzelések. És a megbékélés pedig véleményem szerint három dolgot jelent. Tehát, hogy az emberek egymással csináljanak valamit. Tehát szervez, olyan dolgokat kell szervezni, ahol egymással élnek az emberek, ahol egymással tesznek valamit, együtt vannak. Az izraeli és a palesztin kormánynak lenne a feladata, hogy a feszültséget, a nyomást csökkentsék. Hát rengeteg példát hozhatunk, és de ha nem felkészültek, akkor nem lehet mit csinálni. A harmadik pedig a politikai keret. Milyen politikai keretet kell biztosítani a megbékélési folyamathoz? Véleményem szerint pedig az arab békekezdeményezés lehet. Mert ez lehetne egy általános keret a béke folyamathoz. Hiszen véleményem szerint egyetlen kezdem, egyetlen más kezdeményezésnek sincsen arab részről ilyen támogatottsága. Még sokan. Azt hisszük, hogy a kvartett a válasz része. Én őszintén úgy gondolom, hogyha előre akarunk mozdulni, akkor itt a gondolkodásmódot kell megváltoztatni. És erősíteni kell, életet kell lehelni az arab békekezdeményezésbe, különben nem érhetjük el a megbékélést. Tehát jelentsük ki világosan, hogy roppant fontos, hogy megbékélésre kerüljön sor. Ma az a kérdés, hogy mikor, és milyen környezetben szervezzünk találkozót. Dimon barátom azt mondta, hogy a következő két-három hét területen lehetséges lenne egy konferencia. A vélemény szerint karácsony előtt egy ilyen konferenciát szervezni szerintem addig addig nem, nem, nem lehet jó ötlet, mert nem tudjuk, hogy a Trump adminisztrációnak mi lesz a politikája. Tehát szerintem jobban fel kell erre készülni. Hiszen eh, anélkül, hogy ismernénk a Trump adminisztráció szándékait, igazából nem tudunk egy eh, gyümölcsöző konferenciát szervezni. És hogyha megszervezzük, és nem sikerül, akkor utána nagyon-nagyon nehéz lesz ismét összejönni. Tehát, hogyha egy hibánk már van, akkor ez elrettentő hatással lesz. Tehát szerintem sokkal jobban elő kellene készíteni egy ilyen konferenciát. A második dolog, hogy mi legyen az agenda. A francia kezdeményezés lényege az, hogy nézzük meg, hogy mit csinálunk az elkövetkezendő kettő évben. Az az érzésem, hogy a Trump adminisztráció nem fog tudni megfelelő módon összpontosítani az arab-izraeli konfliktusra. Trumpnak rengeteg feladata lesz, rengeteg sürgős feladata is lesz, és amíg az, az izraeli-palesztin konfliktus nem sürgető, addig nem fog vele foglalkozni. És itt van az Európai Unió lehetősége. Itt van a francia kezdeményezés előnye, hogy elkezdjük a folyamatot. Tehát, hogy előkészítsük a komoly tárgyalásoknak a talajt. Ezen okból az Európai Unió és a francia kezdeményezés nagyon fontos, hogy szerepet vállaljon az arab-izraeli konfliktus megoldásában. Ezért gondolom, hogy a francia kezdeményezés roppant fontos, de bizonyos lépéseket tennünk kell, fáradoznunk kell, hogy Izrael is magáévá tegye az arab békekezdeményezés. Ez egy óriási lépés lenne előre. Netanyahu kijelentette, hogy bizonyos elemeket szeret a kezdeményezésben és a, a Hamaszt is meg kell győzni, hogy tegye magáéba ezt a béki kezdeményezést. Tehát ott van Törökország, például Törökországnak nagyon jó kapcsolata van a Hamaszhoz. A törökök feladata lenne például, hogy elmagyarázzák a Hamasznak, hogy miért lenne jobb elmozdulni ebbe az irányba. Fáradozni kell, hogy a problémát csökkentsük, hiszen amíg a Hamas és a többi szélsőséges csoport Izrael megsemmisítésére törekszik, akkor az izraeli szélsőjobb kezére játszik. Tehát komoly tárgyalásokra van szükség. Tehát politikailag nagyon sok mindent lehet tenni. A franciák, az Európai Unió igenis előkészítheti a talajt. és meg kell teremtenünk, meg tudjuk teremteni a politikai kereteket. És a nemzetközi közösség pedig támogatni fogja ezt, az arab államok is támogatják ezt, mi Izraelt magunkkal vihetjük, és a Hamaszt is. Egy olyan folyamat indulhat be, amelyek az eredménye az, hogy ismét leülnek a tárgyalóasztalhoz. Nem tudom, hogy mi lesz két év múlva, de kategorikusan kijelenthetem, hogy a jelen izraeli kormányzat és a jelen palesztin politikusok nincsenek olyan helyzetben, hogy a béke folyamatot előbbre vigyék. És éppen ezért el kell gondolkoznunk, újra át kell gondolnunk, hogy hogyan használják a francia kezdeményezést igazából eszközként, sikeres eszközként, hogy előkészítsük a talajt a tárgyalásoknak. Óriási lehetőség ahhoz képest, amilyen volt a helyzetünk, hiszen ismerjük a helyzetet a közel-keleten, ismerjük a helyzetet az Egyesült Államokban, ismerjük a felek álláspontját, nem hajlandók engedményt tenni, és itt Franciaország, itt az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy előbbre vigye a folyamatot. És itt másfél-két év múlva esetleg sokkal nagyobb fogadókészség lesz az izraelik és a palesztinok részéről is. Hiszen a kétállamos megoldás az egyetlen gyakorlatilag megvalósítható lehetőség. Ez tudja Izraelnek a végső biztonságot megadni. És ez adhatja meg a palesztinoknak azt a lehetőséget, hogy egy szabad, demokratikus saját államuk legyen. Nem egy csomagról van szó. Nekünk nagyon konkrét cselekvési tervet kell kidolgoznunk, hogy előbbre vigyük a folyamatot. És ez nem lehet az, hogy most üljetek le és tárgyaljatok. Először nagyon sok mindent meg kell változtatni. És az érintett felek közül nem gondolják, nem gondolják végig, hogy mit kell megváltoztatni. Tehát hogyan kell megváltoztatni a közvéleményt. Annak érdekében, hogy a közvélemény is fogadó kész legyen a tárgyalásra. Tehát, hogy partnerként tekintsenek a másikra, szomszédként, akivel biztonságban és békében lehet együtt élni. Ez, ez legyen a célkitűzésünk, és szerintem lehetséges. Tehát egy nagyon nagyon jó keretet tudunk adni a dolognak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Miss te asszony kap Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Látom az ellentmondást a két felszólaló között. Gentilini nagykövet és a professzor úr között. Underlined the importance Aláhoztuk, hogy mennyire fontos az Egyesült Államok a béke folyamat szempontjából. Másrészt viszont, professzor úr, az ENSZ a politikai és adminisztrációs váltás miatt most, hogy hiányzik, úgy tűnik, hogy ez az Európai Unió számára egyfajta lehetőség is, hogy döntő szerepet játszhasson én magam annak ismeretében, amit tudunk, igen, szkeptikus vagyok. A kérdésem az az, hogy mit mondanának, hogyan látják előre, talán nem ez a jó szó, de hogyan látják Trump közelkeleti politikáját, mi lesz? a két államos megoldással. Pányó úr! Köszönöm szépen. Először is uh, Gentilini Vima és Benmeyer uraknak köszönjük szépen az előadást. Úgy gondolom, hogy valóban időszerű ez a vita, hiszen az új francia kezdeményezés előtt állunk néhány héttel, valamint Donald Trump megválasztása után néhány három héttel, amely nagyon komoly bizonytalanságokat okoz, mint ahogy Ben Meir úr el is mondta. Az én javaslatom volt részben, hogy kerüljön sor erre az eszmecserére. Az az év, ami előttünk áll, kulcsfontosságú év lesz. Ugyanis 2017-ben a Balfour nyilatkozat századik évfordulóját fogjuk ünnepelni, illetve az 50. évfordulóját a 242-es határozatnak. Tehát mindenképpen nagyon fontos, szimbolikus év lesz a 2017-es év. Éppen ezért arra ösztönöznék mindenkit, hogy dolgozzunk a konkrét javaslatokon, mint amiket bemutattak itt az előadók. Ugyanakkor Donald Trump megválasztása egy kicsit azt jelenti, hogy újra kell osztani a kártyákat, de hát ebben tulajdonképpen új lehetőségeket is láthatunk, mint ahogy Mer úr elmondta. Mert úgy tűnik, hogy a politikai akarat hiányzik mind a két fél oldaláról, éppen ezért a mi európai elkötelezettségünk fontosabb, mint valaha. Négy kérdést szeretnék feltenni, uraim. Az egyik, akár palesztinek, akár izraeliek oldaláról gondolkodunk, Mahmoud Abbas vagy Netanyahu támogatottsága gyenge ahhoz, hogy ezt a problémát meg lehessen oldani, és hogy a béke valóban megvalósulhasson. Ez pedig azt jelenti, hogy nem elég az, hogy ezek a felek leüljenek a tárgyalóasztalhoz, mert ez nem fog működni. Megint csak visszautalva arra, amit Benmer úr elmondott. Sokat beszéltünk a francia kezdeményezésről, amit ugye az Európai Unió egésze támogat. Ez tulajdonképpen a politikai vezetők hiányának a hibáját próbálja megoldani. A második kérdésem az, hogy a két államos javaslat, ami ugye meglehetősen ambiciózus, a kolóniák folyamatos növekedése miatt tényleg tartható? A legutóbbi kvartett megállapodás rendkívül fontos volt, és ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy az Európai Unió mit tud tenni kolóniák megállítása kapcsán, illetve azért, hogy a kétállamos megoldás valóban megvalósulhasson. A bizottság elmúlt év novemberében jelentette meg az irányvonalait ezzel kapcsolatban. Franciaország beszélt egy újabb konferencia fontosságáról, meg kellene nézni, hogy mi kerül majd napirendre, egyáltalán Izrael eljönne vagy sem. Netanyahu úrra már így is nagyon komoly nyomás nehezedik, hogy ne menjen el, ezt a nyomást gyakorolja le a kormány, úgyhogy Vimon úr véleményét kérdezném, hogy szerinte részt fog-e venni a tárgyaláson, vagy sem. A béke folyamat fontos, és azért a 2002-es arab kezdeményezést is figyelembe kellene vennünk. Természetesen kell ezt aktualizálni, nem csak újra megerősíteni. Nagyon sok arab ország van, amely ezt a kezdeményezést megújította, napra készítette, ez valóban jó megoldásnak tekinthető. Tehát egyfajta aktualizált vagy napra készített arab béke kezdeményezés szerintem életképes megoldás lenne, mert így az arab országok összessége és Izrael is úgy ülhetne le a tárgyalóasztalhoz, hogy van egy közös tárgyaló alapja, a radikális véleményeket ki lehetne zárni, mind az izraeli, mind a palesztin oldalon, mint ahogy ezt Benmer úr igen bölcsen elmondta. Uh, Mr. Mr. Jurek. Most Jurek úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egész idő alatt a békére kell gondoljunk. Egész idő alatt a békére kell gondoljunk, azért, mert az állandó konfliktus nem elviselhető. Izrael azért jött létre, hogy békét hozzon a zsidó népnek, és a mai helyzet éppen ezért elviselhetetlen az Izraelben élő zsidó közösség számára, és a muzulmán arab közösség számára is. A két állam, perspekt- a két állam megoldás perspektívája meg kell, hogy valósuljon, mert a keresztény kisebbség számára is veszélyes a mostani helyzet. Az arab világ kereszténységére. Csak a békéért való munka tud valóban békét is hozni. Úgy tűnik azonban, hogy ma inkább a lehető legrosszabb utat választottuk. A béke kérdését a Szentföldön nacionalizáltuk megpróbáljuk a palesztin és arab oldalt arról meggyőzni, hogy minden rendben van, hogy hiteles partnernek tekinthetők. Arról beszélünk, hogy az egyes izraeli miniszterek a kétállamos megoldás mellett vannak, de nem látjuk, hogy mi történik a Gáza övezetben. Ott a Hamas uralkodik. A Gáza öm, övezet az e, ten hatalmon lévő, a saját társadalmában lévők számára is veszélyt jelent. De mi mégis nem beszélünk erről, vagy csak alig. Képzeljük el, hogy a palesztin állam felépül. Az államot az első pillanattól kezdve failed state lesz. Mondhatnák azt, hogy a saját posztulátumommal szemben érvelek, alapvetésemmel szemben érvelek. Nem, meg kell, tudatosítani kell az emberekben azt, hogy mire van szükségük. És mire van szükségük? Igazi, demokratikus berendezkedésre, megfelelő képviseletre van szükség, hitelességre, azért, hogy a szociális béke biztosítható legyen. Még egyszer, a, a kérdések internacionalizálása rossz illúziót kelt, mégpedig azt, hogy két hiteles partner van, olyan, amelyek tartós békét tudnak teremteni, pedig ez nem igaz. A, béka, a béke a Szentföldön csak, csak a béke tud megér, a béke csak megértésen keresztül tud kialakulni. Nagyon fontos. Nem szabad azonban nyomást gyakorolni. Uh, thank you, Anna. Köszönöm. Valtvansz asszony, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kiváló bevezetőket. Eh, tulajdonképpen nem, az egyetlen, ami, ami nem volt jó, az az, hogy nem tesz boldoggá. Nem vidít fel az a kép, amit a jövőről festettek. Egészen konkrét kérdéseim vannak. Eh, Strasbourgban eh, Mogarini asszonyjal is beszéltünk ugyanerről a kérdésről, és akkor is feltettem pár kérdést, és ha lehet, azt most is felteszem. Tulajdonképpen senkit nem hallottam, hogy azt mondta volna, hogy, hogyan, hogy mi legyen az Európa által eh, finanszírozott és megsemmisített projektekkel. Eh, mindig úgy gondoltam, hogy az egyik a másikért eh, van, és Izrael, hogyha támogatást kap, akkor az általunk finanszírozott projekteket, ha nem valósítják meg, akkor visszafizeték. Úgyhogy azt szeretném a, panel, a paneltől kérdezni, hogy mit vél, mi a véleményük erről. A második. Utaltak arra, hogy a békekezdeményezések, a tárgyalások folyamatban vannak. Csak nagyon kevés előrelépést látok de elsősorban azt tartanám észszerűnek, és amiben el, Európa is Mogarini asszony szerepet kaphat, hogyha a különböző kezdeményezéseket összefonnánk, a, a különböző erőket egyesítenénk, és konkrét határidőket határoznánk. Úgy gondolom a konfliktus túl hosszú, és szörnyűnek tartom, hogy még mindig ennyi év után is megvan a probléma. Köszönöm szépen. Most a szót Ágyi Georgiónak adom meg. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Én Nobody has any level. Igazából mit uh, egy elefántcsont toronyból foglalkozunk a dologgal. I congratulate the... Gratulálok a francia képviselőnek a javaslatért, és egyetértek a professzorral, hogy eh, még túl korán van. Eh, el kellene halasztanunk. Bátornak kell lennünk. bátornak kell ahhoz lennünk, hogy kijelentsük, hogy Izrael nem akar megoldást. Főleg most. Az új amerikai elnök megválasztása után. Tehát nem, nem ugyanazt csinálják, lerombolják a házakat, telepeket építenek, az embereket, több ezer palesztint elzavarnak az otthonából. Tehát nemrég több mint 1500 embert. új telepeket építenek olyan területeken, ahol a palesztinok éltek. És money has been európai pénzből épített házakat is leromboltak az izraeliek, és odaépítették a saját telepeiket. Tehát a kérdésem, az, hogy nem lehet kijelenteni, hogy igenis nagyon sokan támogatják Izraelt azon az úton, ahol halad? A professzor azt mondta, hogy lehet, hogy Törökország hathat a Hamaszra, hogy elmondja, hogy hogyan viselkedjenek. Törökország és ilyen hamasz jellegű ország. Hogyan gondolhatjuk, hogy Törökország jó tanácsot tud mondani a Hamasnak? Hamas, a Hamas célja Izrael szétverése. Hát nem megoldás. Egyetértek azzal, hogy a Hamas ezt mondja, tudom, de az izraeliek tesznek így a palesztinokkal. Lerombolják a palesztinok épületeit. És soha nem lesz megoldás, és emlékeznünk kell, hogy a, mikor Izrael Gázát bombázta, több mint 3000 embert öltek meg. Két hónap alatt. És emlékezzünk, hogy ugyanakkor a palesztin nők ugyanilyen számban szültek gyerekeket. Köszönöm. Durand asszony. Merci. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. És természetesen köszönjük a magyarázatot, a rendkívül érdekes magyarázatot, amely azért sok szempontból csalódást okozott az Európai Unió fellépésének kapcsán. Természetesen a geopolitikai elemzéseket ismerjük, a különböző érveket, okokat ismerjük, amelyeket részben igen ékes szólóan elmondott itt a három előadó, hogy mi is a helyzet ott a helyszínen de mi az Európai Unió kapacitása? Hiszen mégiscsak az Európai Parlamentben vagyunk. Szeretnék visszatérni az európai kapacitás kérdésére, hogy egészen konkrétan bizonyos kérdésekben hogy tudunk föllépni. Azt hallottam az imént az előadásokban, hogy javítani kell a béke folyamatot, ez így elhangzott de egy kicsit az az érzésem, és hogyha nincs igazam, akkor mondják meg, hogy nincs igazam, és akkor ennek nagyon fogok örülni. Tehát az az érzésem, hogy az Európai Unió partnerei, az izraeli kormány, csak igen távolról érdeklődik az Európai Unió által kínált lehetőségek iránt. Gondolok például a telepekre és a telepekről érkező termékekre. Az Európai Unió 2012-ben és később is 2015-ben elmondta, hogy azok a termékek, amelyek az izraeli telepekről érkeznek, nem léphetnek be az Európai Uniós piacra, anélkül, hogy az eredet meghatározás pontosan megtörténne. Ugyanis az Európai Unió kimondja, hogy a telepekről érkező termékek, mivel ezek a nemzetközi jog értelmében nem hivatalosan elismert területek, ezért a kereskedelmi együttműködés alá nem tartoznak, vagyis ezek olyan termékek, amelyek nem jöhetnek be csak úgy, ha fogalmazhatok így az Európai Unió területére, mint az olyan országokból érkező termékek, amelyekkel van kereskedelmi megállapodásunk, mert ezeknek a területeknek a helyzete nem rendezett, ezeket nem ismeri el a nemzetközi közösség. Nagyon örülök annak, hogy ilyen rengeteg energiát fektetnek ezekbe a kérdésekbe, de azért felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió egészen konkrétan 2012 óta mit tett ezeknek a termékeknek a címkézése kapcsán, tehát mit tettünk mi. Azt tudom, hogy Franciaországban a mai napig lehet olyan bort venni, amely a telepekről érkezik, és ez egyáltalán nem felel meg az Európai Uniós jogszabályoknak. Ez volt a kérdésem. A következő kérdésem Palesztinára vonatkozik. Az iskolák, játszóterek, víz, tornyok lerombolásával kapcsolatban, ugye ezeket az izraeli kormány rombolta le, és akkor mi történik a pénzügyi kompenzációval, hiszen ezeket a rombolásokat az Európai Unió támogatta és finanszírozta. Ugyanis megvannak Izraellel a kapcsolataink, nem tudom, hogy miért nem tartjuk inkább vissza ezeket az összegeket. És Vimon úr, egy egészen rövid kérdést engedjen meg. Laurent Fabius, amikor külügyminiszter volt, akkor azt mondta, hogy a palesztin állam elismerése közvetlenül függ attól, hogy Izraelt elismerik-e, illetve hogy meghívják-e a béketárgyalásokra. Vagyis, hogyha Izrael nem ül le a tárgyalóasztal mellé, akkor a francia kormány folytatja-e, illetve betartja ezt az ígéretet, amit az akkori külügyminiszter tett. Köszönöm szépen, Adaktuszon úrnak adok szót. Madam Chair. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem van. Rövid leszek. Az első. Vimó úrhoz szól a palesztin közvélemény kutatás szerint igazából csak kettő 3 százalék gondolja úgy, hogy a palesztinok igényeinek megfelelne ez a kezdeményezés. Tehát igazából nem támogatják a békekezdeményezést. Hogy lehet így folytatni? Hogy lehet előbbre jutni a kezdeményezésről? A második kérdésem Gentilini úrhoz szól. Mahmoud Abbas elnök többször is elutasította azt, hogy bilaterális béke tárgyalásokba bocsátkozzon Izraellel, még akkor is, hogyha az izraeli miniszterelnök meghívta, hogy tárgyaljanak, feltételek nélkül. Netanyahu úr azt a szándékát is kinyilvánotta, hogy Rám Allahba elmegy és beszél a palesztin parlament előtt, és meghívta Abbaszt is, hogy a Knesset előtt felszólaljon. Szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió és a bizottság, mint a legnagyobb uh, donor a palesztin hatóság felé, tehát hogyan tudna nyomást gyakorolni a palesztinokra, hogy visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz? Köszönöm. Köszönöm. Freund. Köszönöm szépen, és most Freund úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. We had a a lovely dinner last night. Csodálatos vacsorát költöttünk el fiatal palesztin és izraeli vezetőkkel a két országból. Világos, hogy még ha ugyanabban a teremben is ülnek, óceánok választják el őket egymástól. Nos, fontos, hogy a bizalmat újra, a megbékélést újra kialakítsuk közöttük, ahogy ezt Eh, barátom Ben Millian is mondta. Két amerikai elnökkel kapcsolatban, egyik sem amerikai, az egyik volt, aki a mai New York Times-ban egy cikket írt, és azt kérte az elnök a leköszönő eh, Obama adminisztrációt, hogy ismerje el Palesztinát. Ahogy azt eh, sokan már tették. Nem tudom, hogy eh, Allen vagy bárki szeretne eh, mondani valamit, és hogy, eh, meg, egy megvalósítható útnak tartja-e ezt addig, amíg Trump hivatalba nem lép. És teljesen egyetérek, semmit nem tudunk Trumpról és a közel-keleti politikájáról. Ennyi és amit mondott, az alapvetően az volt, hogy az izraeliek teljesen csodálatos emberek, nagy ország, fantasztikus ország, de ezen kívül nem hiszem, hogy bármi ismert lenne abból, amit elmondott. A New York Times interjúban elhangzott, hogy Jared Kushner, tehát a a veje, aki eleve fantasztikus ember, még fantasztikusabb lenne, ha a békéért dolgozna, a közel-keleti békéért. Nem tudom, hogy ez is-e azoknak a furcsa ötleteknek az egyike, amivel Trump elő szokott állni, vagy, vagy van-e bármi e, validitása ennek? E, igaz van -e ebben? Jó, akkor Van urat kérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elhangzott az előbb, hogy eh, az elnökváltásra, mint hogyha mm, utat tévesztene az Egyesült Államok. Franciaország a szintén lehetséges választ, eh, változást fog megélni az elnökváltással. Nem tudom, hogy eh, erre figyelünk-e. Úgyhogy azt kell kérdezzük, hogy továbbra is meg kell próbálni, hogy továbbra is csak gesztusokat akarunk-e mondani, vagy valóban segíteni akarunk. Bizonyos kollégák említették, hogy sok ország jobban akarja a békét, mint Izrael. és a két, megold, a két államos megoldás is ezt mutatja. Az Izrael elhagy, ki, elhagyta Gázát, és terrorista szervezetek kezébe került, úgyhogy a Gázában élő Gázövezeten élők abszolút nem kaptak szabadságot. Ne feledjük el, hogy Izrael alapítása óta 69 év óta folyamatos támadások érik, az ENSZ folyamatosan támadja. Egy kicsi, sebezhető ország, ezt ne feledjük. Az Európai Unió szerepe. Az Európai Unió megpróbál kétségbe esetten valamilyen fajta szerepet betölteni a világ színpadán, de úgy gondolom, hogy ehelyett talán amit a kollégák mondtak, azt kellene kihasználni, ami lehetőségként megvan most, és meg kellene próbálni a palesztineket eh, rávenni arra, hogy váltsanak végül, és mi vagyunk a legnagyobb pénzügyi támogatója a palesztineknek, és mit kapunk cserébe? Milyen politikai teljesítményt, vagy eh, mit, politi- mit kapunk, semmit nem kapunk cserébe, egyáltalán, úgyhogy ezt meg kellene jegyeznünk. Ahelyett tehát, hogy ilyen gesztusokat tennénk, csak lehet, hogy kisebb dolgokra kellene összpontosítanunk, mint a határátkelésen javítása, a nyugati part és a gázaövezetre való bejutás, amelyet az izraeliek és a palesztin hatóságok már megtettek, és az európai segítségnyújtás ehhez nagyon sokat segítene egy sor praktikus olyan projekt van, amivel az EU segíthetne, a helyet, hogy, hogy téves várakozásokat, elvárásokat támasztana az elismeréssel és minden egyel, e, egyébbel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a megoldás az csak a kétoldalú tárgyalásokkal lehetséges Palesztin és Izrael között Úgyhogy amit mi megtehetünk, az csak annyi, hogy segítsük ezt, nem pedig még távolabb vigyük őket egymástól. Köszönöm. Now um, I would ask Mr. Weigel. Szeretném Weigel urat megkérni, hogy vegye át a szót. Sajnálom. Azt hiszem, hogy a előadóink elmondják, hogy az Európai Unió miért nem játszhat szerepet a közel-keleti béke folyamatban. A pozícióink szöges ellentétben állnak egymással. Tehát két külön nyelven beszélünk. Itt nem Izrael elismeréséről van szó, Itt nem arról van szó, hogy kijelentsük, hogy Izraelnek joga van a létezéshez, és hogy joga van a biztonsághoz, és hogy mindenkit elítélünk, aki ezt az országot le akarja rombolni. Tehát ez nyilvánvaló. Ezt kell figyelembe vennünk, Előre kell mozdulnunk a folyamatban. Nincsen béke folyamat, semmilyen béke folyamat nincsen most. Megpróbálnék néhány kérdést megfogalmazni. Érdekes, hogy a izraeli-palesztin kapcsolatokról beszélünk, és a két államos megoldás az igazából déli báb lett. De nem beszélünk azokról az eszközökről, amelyek rendelkezésünkre állnak, és amelyek velünk vannak. És uh, amelyeket Európa alkalmazhat. Tehát az első, ahogy a professzor említette, van egy francia kezdeményezés, van egy arab béke kezdeményezés, és itt van a nemzetközi jog. És uh, itt vannak a nemzetközi jog által nyújtott eszközök. Hogyha ragaszkodunk a nemzetközi joghoz, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy uh, Izrael nem csak a térség demokratikus országa, hanem egy olyan ország, ahol a demokratikus szabályokat megsértik, nagyon komolyan megsértik. Tehát a másokkal való alapvető bánásmódról van szó, arról a 800 gyermekről van szó, akik börtönben ülnek, arról a több mint 5000 fogolyról van szó, akiket teljesen érthetetlen úgynevezett adminisztratív fogvatartás alatt tartják. Tehát nagyon sok palesztint börtönbe vetnek, vádemelés nélkül. Ezt ki kell jelenteni. Tehát lehetünk Izrael barátai, és mégis felvetni ezeket a témákat. Különben nem lesz különbség, semmi, semmi nem fog változni. Kaptam ma egy információt, és ezt megosztom önökkel. Egy Mogherini az írt levélben NGO-k egy csoportja megpróbálja a figyelmünket arra a tényre irányítani, hogy tavaly májusban egy Low Train nevű projektet indítottak. Európai pénzzel szervezték, a célja pedig az volt, hogy megkérdezzék új módszerrel az embereket a nemzetközi bűnüldözésben. Az izraeli Bár Ilán Egyetemen folytatják ezt a kutatást, részt vesz benne a belga szövetségi rendőrség, a spanyol Guardia Civil, részt vesz benne portugál rendőrség. Ez a projekt önmagáért beszél. Tehát új kihallgatási technikák a címe. Az izraeli kihallgatási technikák róla azért tudunk egyes mást. A palesztinok is tudnak, sőt, többet tudnak róla mi, mint mi. Hogyan, hogyan ilyen, ilyen projektekkel akarunk békét? Köszönöm szépen. Köszönöm, López képviselő. Muchas gracias, presidenta. Um, bueno, yo creo que existe... Köszönöm. Elnök asszony, egyetérthetünk abban, hogy ez a konfliktus egyre inkább befagy. Nincsenek megoldásuk, és sokkal távolabb kerül a probléma megoldása a nemzetközi napirendről. A leglényegesebb országok politikusai igazából már nem foglalkoznak a témával. És 2006 óta igazából semmi nem változik. 2006 óta befagyott a helyzet. Tehát akkor még volt egy eh, Kerry-féle kezdeményezés. Mindenek előtt hogyan győzzük meg a főszereplőket, hogy eh, üljenek le a tárgyalóasztalhoz. Tehát hogyan lehet eh, meggyőzni a többieket, akár bilaterális, akár multilaterális módon, az amerikaiakkal, és tehát itt vannak, ilyen viszonyok vannak, elfoglalt területek, tehát először is mindenképpen tisztázni kell a feltételek. Tehát ez egy nehéz helyzet. Tehát van bizonyos befolyásunk az Európai Unióban, és különböző vélemények vannak, de hogyan, hogyan tudunk megoldást találni? Tehát megvannak az eszközeink, például támogatjuk a palesztin autonóm hatóságot, de igazából mit tehetünk? Hogy hogyan tudjuk gyakorlatilag megoldani? Un momento. Uh... Tehát hogyan tudjuk megoldani, hogy a helyzetet, hiszen ott, van, ott vannak a telepek, tabula rázát hoztak létre az izraeliek, felosztották a területet, és igazából hogyan lehetne ilyen feltételek között előbbre mozdulni? Az utolsó megjegyzésem, a megbékélés a nemzeti oldalak között, a palesztinokon belül kell megbékélés. Uh, uh, Christian Preda, floor is your... Köszönöm szépen, Krisztián Préle. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen csak azt akartam elmondani, hogy a múlt héten a plenárison volt már egy vitánk, és eléggé déjavű érzésem van, ugyanaz visszhangzik itt vissza a fülembe, mint amit a múlt héten már a plenárison meghallgattunk, és számomra elég szomorú látni, hogy milyen elkötelezettségi szint valósul meg, és hogy itt a kollégáink kétségbe vonják azt, amit a többiek elvégeznek feltételek nélküli tárgyalások kapcsán, és mindenki csak mondja, mondja magáét, halljuk itt a litániákat, és az a régió egyik fontos szereplőjét stigmatizáljuk, ahelyett, hogy konstruktívan lépnénk előre. Köszönöm szépen, Krisztián! Most mind a három meghívott előadónak lehetőséget nyújtanék arra, hogy válaszoljon a megjegyzésekre és a kérdésekre. Mindenkitől azt kérném, hogy 5-7 percben foglalja majd össze a mondani valóját, látható lesz majd az órán, hogy mennyi idejük van. Fordított sorrendben adok szót, mint ahogy az elején hozzászóltak, Ben Meir doktornak adok szót, utána Pierre Vimomnak, Végezetül, de nem utolsó sorban pedig Gentilini úrnak. Benmer úr, köszönöm. Az első kérdés az volt, hogy előre látható é, hogy Trump politikája mi lesz. Hát nem bocsátkoznék ilyen becslésekbe. Úgy gondolom, hogy Trump elnök valószínűleg továbbra is az izraeli államot fogja támogatni, és egyelőre nem tűnt úgy, mintha nagyon hinne a kétállamos megállapodásban. Nem hinném, hogy lesznek majd óriási meglepetések. Éppen ezért Továbbra is ugye az Egyesült Államok nagyon fontos partner marad a palesztin konfliktus megoldásában, de nem tudjuk, hogy milyen elkötelezettségre számíthatunk majd. Elő kell készítenünk a helyzetet, hogyha másfél-két éven belül mind a két állam nyitottabb lesz majd arra, hogy tárgyalasztalhoz üljön, akkor azonnal megtehessük ezt. Tehát elő kell készíteni a terepet, hogy amikor kedvező légkör lesz, akkor azonnal a tettek mezeire lehessen lépni. Ugye itt van Izrael, mint ország, van neki egy kormánya, és maximálisan egyetértek ebben a tekintetben Vimon úrral, A kormányjal van valójában a probléma, hiszen a kétállamos megközelítésnek igen sok támogatója van a nemzetközi közösség szintjén. De nem hinném, hogy a jelenlegi palesztin hatóság vagy a jelenlegi izraeli kormány nyitott lenne arra, hogy a kétállamos megállapodás megszülessen. Netanyahu nem tett feltétlen erőfeszítéseket ennek az érdekébe, vagy ennek az irányába, mert a koalíciójának a tagjai mindenképpen Cisziordánia becsatolását követelik. Amikor a Hamasról beszélünk, akkor el kell mondanom, hogy a Hamasnak mindenképpen részt kell vennie minden béketárgyalásban. Tehát a palesztin hatósággal nem lehet békét kötni úgy, hogy teljes mértékben kizárjuk a Hamászt. A Hamásznak részes félként meg kell jelennie a béke folyamatban. Ezt első kézből kapott információként vehetik. Tehát az Izraellel való együtt élés és egymás mellett élés csak úgy valósul meg, hogyha a Hamas is részt vesz a béke folyamatban. Törökország, Katar, azok az országok, amelyek hatással bírnak, vagy bírhatnak a Hamászra, szintén szerepet kell, hogy játszanak abban, hogy a Hamász belássa, hogy mi a jelenlegi helyzet, és hogy az arab béke kezdeményezés milyen lehetőségeket nyújt. Erről most még elmondhatnék többet is, de Alapvető fontosságú az, hogy azok, akik kapcsolatban voltak a Hamasszal, illetve Törökországgal vagy Katárral, azok mind ugyanazt mondták, amit én magam is tapasztaltam, hogy a Hamásznak mindenképp szerepet kell biztosítani a béke folyamatban. Izrael és palesztin oldalon is voltak szerencsétlen lépések. Azért azt nem mondanám, hogy Izrael végig ártatlan volt, és a palesztina követeke minden hibát, hát az elmúlt 50 évben mindkét fél követett el rettenetes hibákat, és valószínűleg a jövőben is fognak, a mai napig követnek el szarvas hibákat. Ez egyértelmű. Az okupáció nem fenntartható, ennek mindenképpen véget kell vetni. és az ezzel kapcsolatos lehetőségeket részletekben menően meg kell vizsgálni. Tehát a megszállásnak véde, véget kell vetni. Hogyha nemzetközi konferenciák keretein belül gondolkodunk, akkor csak olyan konferenciát tudunk elképzelni, ahol ott van a palesztin és az izraeli fél is. Mindkét félre szükség van a konferencián, különben nincs értelme a béke konferenciának. Tehát ők viszont csak akkor fognak eljönni, hogyha úgy érzik, hogy van lehetőségük, mert Netanyahu sok esetben azért nem vett részt ezeken a konferenciákon, mert úgy érezte, hogy úgyis sarokba fogják szorítani, hogy megszorongatják, és akkor inkább nem is ült le a tárgyalóasztalhoz. Meg kell értetni velük, hogy nem kell majd óriási áldozatokat tenniük, és óriási engedményeket tenniük, hogyha a tárgyalóasztalhoz ülnek. Valahogy Közelíteni kell őket egymáshoz, a bizalmatlanságot egy kicsit el kell oszlatni, illetve azt az illúziót kell leginkább eloszlatni, hogy mindent megkaphatnak, egyik fél sem kaphat meg mindent. Ezek nélkül a feltételek nélkül sem értelme nincs a konferenciáknak. Carter és Obama véleményét mindannyian ismerjük, és valószínűleg amíg ők még az adminisztráció részei, addig nem lesznek már óriási előrehaladások ebben a témában. Izraelt szerintem szerencsétlen lenne bármire is kényszeríteni. Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne az, hogy még az Obama adminisztráció leköszönése előtt bármire is megpróbálnánk rákényszeríteni az izraeli vagy a palesztin felet. Mindenképpen hasznosnak tartom mind a nemzetközi közösség, mind pedig Franciaország fellépését, akkor is, hogyha ezek nem vezetnek végleges probléma megoldáshoz. Folyamatosan jönnek azok az események, amelyek visszafordíthatatlanok, és attól tartok, hogy elcsúszunk abba az irányba, ahol egyszerűen már egy ponton megvalósíthatatlanná válik a béke megteremtése. Tehát a folyamatos töréseket meg kell akadályozni, mert az az út, ami haladunk, azon egyre távolabb kerülünk a kétállamos megoldástól. Elnök asszony, befejezzem, vagy még beszélhetek? Rendben van, akkor befejezem. Köszönöm szépen, Benmer úr. Most Pierre Vimon kap lehetőséget. Amennyire lehet én is az időkorlátokon belül maradok. Először is a konferencia. Hogy a Eh, ahogy a, és a kormány részt vesz vagy sem, eddig még nem jelentezték, és azt igyekeztek mondani, hogy kezdetől fogva egyetértenek a kezdeményezéssel. És most, hogy arról beszélünk, hogy lesz egy záró konferencia, most azt mondták, hogy nem áll szándékukban részt venni. És természetesen ne, Tudomásul vesszük ezt. Megpróbáljuk azt megnézni, hogy hogyan tudunk a konferenciával tovább menni, ugyanakkor pedig elkerülni azt, amit joggal, de mert professzor úr mondott, a konferencia a konferencián, hogyha az egyik fél nincs ott, és a másik ott van, akkor az kiegyensúlyozatlan benyomást kelt, úgyhogy megpróbálunk megfelelően eljárni. Úgy gondolom, és ezt alá kell húzzam, hogy ahogy Benmeyer professzor mondta, nem csak az egyik vagy a másik oldalra kívánunk most mind nyomást gyakorolni, és eh, ellenmondásosá tenni ezt a konferenciát, nem, hanem tényekre, alapelvekre szeretnénk emlékeztetni, amire kezdettől fogva építettük a béke folyamatot. Hogy eh, azt lássuk, hogy nincs szükség eh, az elveket eh, újra megfogalmazni. Épp ellenkezőleg, akkor, amikor látjuk, hogy rossz irányba megy egy eh, folyamat, akkor nehogy öm, vesztesként álljunk elő, másrészt pedig, hogy a két államos megoldás elvét ne engedjük eltűnni. A másik kérdés, amit tőlem kérdeztek, az az volt, az a palesztin oldal. Legalábbis eh, azt elmondhatom, hogyha csak egy partner van a nemzetközi közösségben, aki a francia kezdeményezést kezdetől fogva támogatta, akkor az valóban a palesztin oldal. Ők azok, akik kezdetől fogva azt mondták, hogy ez az egyetlen eh, lehetőség támogatnak, eh, és még akkor is, hogyha adott esetben túlzott elvárások is lennének. Amit tehát hallunk, a, nép, a véleménykutatásokból vagy egyéb üzenetekből a palesztin hatóságok, a palesztin vezetőség üzenete, az mindenféle ö, félreértéstől mentes volt, és ezt is figyelembe kell vennünk. Szeretném elmondani, amit Ben Mer professzor is mondott, a, talán jobb most várni egy kicsit és elhalasztani a konferenciát. Véleményem szerint ez nem, len, tehát nem nincs annak jelentősége, hogy most vagy Trump elnök hivatalba lépésekor tesszük meg, hiszen mind a kettőnek van jó és rossz szempontja. A francia kormány mindenképpen végigcsinálja. Úgy gondolom, hogy fontos azt is látni, hogyha elhalasztjuk, ahogy professzor Ben Mer mondta, megvárjuk az új adminisztrációt, hogy megfelelő időt kérjen, és azt utána végigcsinálja, akkor az egész folyamat sokkal tovább tartana. Az egész gondolat az az, hogy a következő egy-két évben készítsük elő a talajt, és a megbékélés lassan jöjjön. És öm, mielőbb meg el kellene jutnunk a megállapodásig, ez fontos. A második dolog, igen, valóban itt volt, valóban ez is, amikor a kezdeményezést elindítottuk, de ha de úgy gondoltuk, hogy a egyéb érvek mellett, amelyeket fel lehetne használni, az egyik fontos dolog, amely a kapcsolatból kiderült, az az, hogy nagyon sok partnerünk kész támogatni minket, és talán fenntartásokkal rendelkeztek afelől, hogy egy olyan kezdeményezést indítsanak el, amely végeredményben az elismerés lehetőségét indított, nyitotta volna meg. Mert nagyon sok partner igen elfogadhatónak tartotta volna ezt mellesleg. A francia kormány pont azt mondta, hogy az, hogy elismerik vagy sem a palesztin államot, az a francia kormánynak a, az ugye a szuverenitás kérdése, és nem kell olyan kezdeményezéshez kapcsolni, amiben megpróbálunk a nemzetközi közösségből minél több partnert bevonni. Végül pedig, és itt aztán abba is hagyom elnök úr, vagy elnök asszony, az, amit itt ott hallunk arról, hogy nacionalizálni ezt a szót használják, és csak közvetlen tárgyalásokra lenne inkább szükség. Egy félreértést oszlassunk el, mi is a közvetlen tárgyalásokat támogatjuk. Ez az egész kezdeményezésnek a célja, hogy mindkét fél vissza tudjon térni a tárgyalóasztalhoz, a közvetlen tárgyalások lehetőségét próbáljuk megteremteni. A két dolog nem összeegyeztethetetlen, épp ellenkezőleg. Úgy gondoljuk, hogy ez igazából támogatja is egymást. A, az együttélés kapcsolatban. A nemzetközi dimenziója, és nyilván ez, ha megnézzük a rendszert, hogy ki segít a palesztin oldalnak, ki kereskedik el ki segíti őt a kutatási programokban, stb. stb. Az egész nemzetközi közösség, az EU, Amerika, Oroszország, stb. stb. Tehát megvan az érdekünk, egy közvetlen érdekünk a béke iránt, és végeredményben a stabilitás, biztonság az, amiről szó van. A nemzetközi közösség és a Nagyon fontos, hogy ott vagyunk a helyszínen. Uh, now, Köszönöm szépen. El úrnak adom meg a szót. Thanks a lot for, for... Köszönöm szépen. A megjegyzéseket, hozzászólásokat, kérdéseket én is megpróbálom megválaszolni a hozzám intézetteket. Először is az Egyesült Államok szerepe, az Európai Unió szerepe, az ellentmondások, tehát hogy tisztázzuk, European Union is much stronger. Sokkal erősebbnek kell lennünk, nemzeti partnerként is. Nagyon fontos az emelőhatás tekintetében is. Tehát nézzük csak meg, hogy mire is van szükség. Hogyha e- ha egy szóval szólunk, ha egységesen lépünk fel, akkor sokkal nagyobb emelőhatást tudunk kifejteni. Éppen ezért ezen fáradozunk, Ami pedig az új amerikai adminisztrációra vonatkozik, múlt héten Washingtonban voltam, de szerintem még túl könnyű kijelenteni. De egy dolog biztos, Tehát mindenképpen fáradoznunk kell, hiszen eh, együtt erősek vagyunk. És eh, megmutatjuk, hogy mi mi a lényeg. És mind a két oldal megpróbál partnereket, szövetségeseket keresni, de hogyha mi egységesek vagyunk, akkor, akkor nagyobb emlőhatást tudunk kifejteni. Tehát szerintem ez a leglényegesebb, amit. Tehát a két oldal le kell, hogy üljön. De ezt természetesen elő kell készíteni. Ennyi szerettem volna tisztázni. Szerintem senki sem helyettesítheti itt a két oldalt. Tehát senki sem helyettesítheti a két oldalt, senki sem helyettesítheti, semmi sem helyettesítheti a közvetlen tárgyalásokat. Ez így van. És természetesen nagyon fontosak a kísérő mechanizmusok, és az ambíciónk pedig legyen az, hogy a regionális partnerek között keresünk partnereket az Egyesült Államokban és a többi. Igazából nem csak az emelőhatásról van szó. Politikai akaratról van szó. Tehát már említették, hogy befagytak a tárgyalások, és biztos, hogy néhány lépéssel már közelebb kerülhetünk a megoldáshoz. Ebben egyetértünk. És a kis lépések politikáját, kis konkrét lépések politikáját kell folytatni. És a könnyebb dolgokból haladhatunk a bonyolultabb dolgok felé. Úgy gondolom, hogy a kulcs a politikai akarat. Egyetértek Gázával is, ez egy alapvető téma, tehát Gáza jelentőségét nem lehet túlhangsúlyozni. Tehát az ajánlásokban is, a kvartett álláspontjában is nagyon gyakran van szó róla. Támogatni kell a gázai lakosságot. És természetesen a belső megbékélés, tehát a palesztin táboron belüli megbékélés is alapvető a házak lerombolása egy nagyon világosan megfogalmazott üzenet, egy egész fejezet foglalkozik ezzel. Cisjordániában ismétlem, hogy együtt erősek vagyunk. Really. Eh, És nem szabad alábecsülni annak a folyto- fontosságát, hogy közösen ítéljük meg a trendeket, és hogy közös nevezőt találjunk. És eh, Tel Avivban igenis eh, strukturált párbeszédet folytatunk az izraeli hatóságokkal, nem könnyű, de de nagyon fontos a nyomást fenntartani. A másik konkrét téma, amely felmerült, az eredet megjelölés kérdése. Itt szerintem eléggé világos a válasz. Tehát mindig különbséget kell tennünk, hogy mi európai kompetencia és mi tagállami kompetencia. Tehát bizonyos dolgok végrehajtásánál elsősorban. Sajnálom, de ezt a Low Train projektet most nem szeretném tovább ragozni. Tehát szerintem ez egy olyan dolog, amire bilaterálisan kell visszatérni. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a panel résztvevőinek, és szeretném a kollégáknak is megköszönni, hogy eljöttek, feltetik a kérdéseiket, és ezzel berekeztjük ezt a vitát a közel-keleti béke folyamatról. Köszönöm. colleagues, um, uh, kollégák, Northern Bosnia and Herzegovina. Um, I will pass the, the I will ask. Um, oh. Kedves kollégák, azt kérem, hogy Préda úrral kezdjük, legyen ő a, az első, hiszen ő az, a jelentés előadója. Uh, Elnök úr, köszönöm szépen. Térjünk akkor rá Boszniára és a bizottság három héttel ezelőtti jelentésére. Na most a jelenlegi helyzetben csak angolul hozzáférhető ez a szöveg, de biztos vagyok benne, hogy a kollégák uh, nem fognak rám haragudni emiatt. Megpróbáltunk egy kicsit gyorsabban dolgozni, mint az elmúlt évben, és jó lenne, hogyha 2017. februárjában már tudnánk is szavazni. Azért, mert a 2017-es év nagyon fontos év az ország számára, ugyanis a szarajevói hatóságok azzal az ambícióval álltak elő, hogy a tagjelölt ország státuszt szeretnék hivatalosan elnyerni a 2007-es év vége előtt. Hát ez komoly kihívásokat jelent majd, ugyanis a 2017-es, 2018-as év nehéz lesz. A 2017-es év egyébként nem választási év, úgyhogy ki kellene ezt használnunk, ugyanis a választási években azért eléggé lelassul a munka. Egyébként a jelentés, ez a második jelentés, a második pozitív jelentés Bosznia-Hercegovina témakörében. És ne feledjük el, hogy a tagjelöltséget 2016. februárjában kérték, aztán július 18-án elfogadtunk egy protokolt a horvát csatlakozás után, december közepére várjuk a hivatalos aláírást, ez már a második jó hír, és az európai koordinációs kérdésekben már több éves késlekedés után végre sikerült formalizálni a megfelelő dokumentumokat, a reformokról szóló agenda is megszületett, így konszenzusra jutott a tanács arról, hogy szeptember 30-án meg kell vizsgálni Bosznia-Hercegovina kérelmét, utána pedig megegyeztek abban, hogy a bizottsághoz kerül ez a kérdés, és hogyha jól gondolom, Hán biztos el is megy majd Szarajevóba, eh, hogy ezt eh, egy eh, hivatalos ünnepségen hivatalossá is tegyék. Ez az előrelépés mindenképpen fontos előrelépés, és ez nyilván arra fogja ösztönözni majd a szarajvói hatóságokat, hogy komolyabb együttműködést mutassanak. Ugyanis egy választ kell adniuk ugyanis mindenki ezt várja tőlük. Tehát itt van a kérdőív, amire egy választ kell adni. És természetesen lesznek kiegészítő kérdések, valószínűleg lesznek tényfeltáró missziók, de maga a kérdés az tulajdonképpen a kérdőívre az egy válasz lesz, tehát nem tagállamonként kell választ adni, vagy frakciónként, vagy ambíciózus vezetőnként, hanem egy közös választ kell adni. A reformok végrehajtásával kapcsolatos menetrendben nagyon bonyolult reformok végrehajtására kötelezte el magát a bosznia-hercegovinai kormány, és reméljük, hogy ezeknek fogható pozitív eredményei lesznek majd az ország lakosságára nézve. Tehát mi kérjük a reformokat, a hatóságok ezeket végrehajtják, de minden csak akkor van értelme, hogy ez pozitívan, hogyha ez pozitívan kihat a lakosságra is. Két dolgot szeretnék aláhúzni ebben a kontextusban. Először is a reform erőfeszítéseknek a politikai, etnikai kérdéseken fölül kell emelkedniük. Február és augusztus között láttuk, hogy milyen megosztottság és uh, milyen abszurd helyzetek alakultak ki, így nem fog Bosznia-Hercegovina Európához közelíteni. Utána szerencsére pozitív változásokat láttunk a korrupció elleni harcban, a szervezett bűnözés elleni harcban, az igazságszolgáltatás és az adminisztráció reformjában, valamint a jogállamiság megvalósításában. Ugyanis működő jogállamiság nélkül és korrupcióellenes harc nélkül, amely átjárja az összes politikai pártot, nem lesz semmilyen előrelépés. Minden politikai pártnak rendet kell tennie a házatáján, hogy a korrupció kizárható legyen, teljes mértékben kizárható legyen a politikai saktábláról. És még ez sem elég, ugyanis ezt az államigazgatás minden szintjén meg kell tenni az európai integrációval foglalkozó minisztériumot vagy intézetet meg kell erősíteni. Remek szakemberek dolgoznak, nekünk is segítséget kell nyújtanunk ennek a főigazgatóságnak, hogy Bosznia-Hercegovina közelíthessen Európához. Picula barátom itt ül mellettünk, aki a Stabilizációs Parlamenti Bizottságban dolgozik. Szükség van ennek a bizottságnak a munkájára, a politikai ambíciók ugyanakkor sokszor irreálisak, úgyhogy nem tudom, hogy hányszor kell kérnem, mert már nagyon sokszor kértem, de még egyszer kérem a boszniai, bosznia-hercegovinai politikai felelősöktől, hogy értsék meg, hogy ez egy eszköz, ami segít nekik. Ez nem egy párbeszéd fórum, hanem itt eszközöket ajánlunk fel. Tehát remélem, hogy ezt meg fogják érteni. Nagyon sokszor alkalmaztuk már ezt az eszközt, minden ország megértette, hogy mire való az eszköz. Bosznia-Hercegovina az első ország, amely félreérti, hogy ez mire való, és képtelen ezt megfelelően használni. A szerbeknek természetesen különösen fontos a felelősségük ebben a kérdésben. A helyi választások október másodikán zajlottak le. Általánosságban elmondható, hogy jól zajlottak a választások, gratulálunk a hatóságokhoz, de azért történt két incidens, két igen szomorú incidens. Először is Skolecban egy erőszakos megnyilatkozás a választóbizottság elnöke irányában egy ideig blokkolta a választásokat, és így nagyon sok helyi lakos nem élhetett a választójogával, mert a választást fel kellett függeszteni egy időre, számukra teljesen elfogad, elfogadhatatlan. És a mostári lakosok megint nem tudtak szavazni. Az AFET egyébként ott volt, mindenki azt mondta, hogy igen, természetesen meg fogjuk oldani a problémát, és aztán a problémát mégsem oldották meg. Tehát mostárban megint nem voltak választások, pedig évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, pedig tudjuk, hogy Bosznia-Hercegovina számára mostár milyen szimbolikus jelentőséggel bír. És mindezt még azzal szeretném ki egészíteni, hogy a Transparency International azt mutatta, hogy az ország 82%-a úgy gondolja, hogy a vezetők nem megfelelően válaszolnak a korrupcióval kapcsolatos kérdésekre, és nem megfelelő a korrupció ellenes fellépésük. A közhatóság kapcsán a hatékonytalanság, a szétmorzsolódás és a részrehajlás jellemző. Reméljük, hogy ez a szörnyű szétdarabolódás megoldható lesz majd. Az alkotmánybíróság nem megfelelőképpen működik, az alkotmánybíróság elnöke elmondta, hogy 92 döntést hozott már meg az alkotmánybíróság, amelyek közül egyet sem hajtottak végre, ez azért meglehetősen aggályos. A szeptember 25-i népszavazás kérdése különösen aggasztó, ugyanis ebben az esetben is megkérdőjelezték, és nem hajtották végre az Alkotmánybíróság határozatát. És hiába tettünk erőfeszítéseket a bosznia-hercegovinai kapcsolataink bevetésével, egyszerűen nem tudtuk megváltoztatni a helyzetet úgy tűnik, hogy Bosznia-Hercegovina csak arra figyel, amit Putyin mond, sőt a referendum után úgy tűnt, hogy egyértelműen kiderül, hogy Putyin a referencia, és hogy az ország nem nagyon érdekelt abban, amit Brüsszel mond, hanem inkább Putyin irányába fordul, annak ellenére, hogy az alkotmánybíróság is ez, ennek ellenében foglalt állást. A szervezet bűnözés elleni harcban jobban kellene koordinálni a bűnüldöző szerveket, az emberi jogoknál várjuk még a megfelelő stratégiát a diszkrimináció elleni harc tekintetében. És végezetül pedig szeretném elmondani, hogy van még egy pont, amit agályosnak tartunk, és amit minden éves jelentésben megjelenítünk, ez pedig a Strasburgi Bíróság döntésének végre nem hajtása a Zonics Pilaf ügyben ez pedig emberi jogsértés. És tudniuk kell a bosznia-hercegovinai hatóságoknak, hogy ezt a Strasburgi Bírósági döntést nem feledjük. Lehet, hogy náluk az a szabály, hogy a nem tetsző bírósági döntéseket szőnyeg alá söpörjük nálunk, viszont nem az. Az újságírók helyzete is több esetben aggályos, nagyon komoly nyomás nehezedik ugyanis az újságírókra, az újságírók által felderített bűnügyeket nem követi rendőrségi nyomozás. A gazdasági kérdéseknél pedig a 21-22-es jelentésben, pontban, a jelentésemben látható, hogy mi a részletes véleményem. Nagyon komoly probléma van a munkanélküliséggel, különösen a fiatalok munkanélküliségével, továbbra is várjuk a kormánytól, hogy tegyen ennek érdekében valamit. Tehát az alapvető üzenet az, hogy folytatni kell a reformokat, és ki kell használni ezt az évet, amikor nincsenek választások, és teljes erővel lehet dolgozni. Gondolom, hogy a többi frakcióval jó lesz az együttműködés, hiszen az elmúlt években is jó volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Preda úr, először is a, átadom a szót majd a, horvát képviselőnek, Piszula úrnak, és utána a bosznia hercegovina parlament képviselőinek. Köszönöm szépen. Köszönöm Préda kolléga jelentését. Nagyon jó alap a további haladáshoz. Szerintem nem is kell hangsúlyozni, hogy Bosznia-Hercegovina helyzete nem egyszerű. De mindig hangsúlyoztok, hogy a kormánynak mit is kellene szabályoznia, hogy kellene előre haladni. Tehát sajnos az a helyzet, hogy a pozitív fejlődés nincs egyedül. Tehát azt látjuk, hogy több szektorban negatív tendenciákat is tapasztalhatunk. Tehát Bosznia-Hercegovina jelen fejlődés is nagyon vegyes érzéseket ébreszt. Esetleg egy példát említenék, ahol voltak hiányosságok Bosznia-Hercegovina Európába vezető útján. Tehát az Európai Parlament képviselője Bosznia-Hercegovinában egy közös napi rendet hozott létre. Hát van egy vegyes, van egy, létre akartak hozni egy vegyes bizottságot, de nincs még mindig EU, Bosznia-Hercegovina vegyes bizottság. Egy ilyen vegyes bizottság nélkül pedig nem folytathatjuk a munkát. Különféle kísérletek voltak megoldani a problémát, de eredmény nélkül. Tehát lehettek pontos a Szr Republika Szrbszka képviselői kritizálták a mi álláspontunkat, pedig ugyanolyan eljárásokat alkalmaztunk volna, mint a többi országgal, tehát konzultáció, de az Európai Unió egységes. A boszniai fél pedig nem. Nem fogadják el, És uh, itt én azt mondanám, hogy blokkolják a munkánkat. És pedig uh, ezt már láthattuk azelőtt is, hogy Bosznia-Hercegovina hivatalosan is benyújtotta tagsági kérelmét. Természetesen mindent megteszünk, hogy ezt a blokkádot valahogy megszüntessük. Az AFET szakbizottság és a saját delegációnk is ügyeljen arra, hogyha állásfoglalást írunk, hogy ez a probléma megvan. És nagyon fontos az, hogy a bosznia-hercegovinai polgárok Ja. Köszönöm szépen, folytassuk Papalakis kollégával. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az előadó tervezetet illeti, nos úgy gondolom, hogy ez kiegyensúlyozott, és olyan kérdéseket vizsgál, amelyet valóban meg kell néznünk. EU és Bosznia kapcsolatában. Néhány megfogalmazás azonban véleményem szerint egy kicsit lakonikus, és ezért egy-két módosítóval szeretnénk majd csak jobban kitölteni. Az európai perspektívája az országnak például. Ez nyilván pozitív hatással van a az ország helyzetére talán az változások jött is hozhat, de az, ahogy a politikai erők és arra is, hogy a politikai jelők egymáshoz viszonyulnak. Vannak olyan rendszerszerű problémák Boszni, Boszniában, amelyen változtatni kell, például a döntéshozatalban és a stabilizációs és együttműködési megállapodás és korrekciókra szorul a, a 2013-as megállapodás alapján is. Egy olyan bekezdésre is szükség van, ami a stabilizációs megállapodás támogatja, és a ratifikáció kérdését is vizsgálja. Utalni kellene egy stratégiai terv fogadására amely a jogalkotás európai akihez való közelítését tenni lehetővé. Ez egy hosszú távú folyamat, és együttműködést, koordinációt biztosít a különböző minisztériumok és kormányzati intézmények között. A folyamat részeként a civil társadalom kapcsán meg kell jegyezni, hogy fontos, hogy egyértelműen részt vegyenek az egész csatlakozás előkészítési szakaszban. A gazdasági és társadalmi reforma kérdését pedig az EU figyelmének középpontjában kell tartani, és a szociális dimenziót még jobban ki kell emelni. A választókörzetek. Egy külön bekezdés vonatkozik a Republika Szerbszka népszavazására. Ha ezzel alá akarják ásni a helyzetet, akkor ezt nem tudjuk támogatni. A Republika Szerbszka az, amit szeretnénk, hogyha az európai integrációs folyamatban teljes mértékben részt vehetne. A különböző erőknek hátra kell hagyni a nacionalista felfogásokat, és csak így tudják az utat előkészíteni. Helyesen mondja az előadó, hogy a nehézségek megmaradnak, és továbbra is arra lesz szükség, hogy alaposan, szisztematikusan hajtsák végre a megállapodásokat. Ennek tükrében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló volt az együttműködés. Köszönöm szépen! Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика Кристиан Дан преди на секретарията. А, sajnos francia. Napredeteket na Bosznia Hercegovina. Köszönöm szépen Préda úrnak, illetve az AFET titkárságának. Én az európai konzervatívok nevében Szeretnék gratulálni Bosznia-Hercegovinának mindazért, amit elért az elmúlt évben, de azért ne felejtjük el, hogy még nagyon sok munka vár rájuk. Nehéz év volt, és a következő év is nehéz év lesz és az idei évek, vagy az idei év nehézségei miatt tulajdonképpen nem is vagyunk meglepődve, hogy az igazságszolgáltatás reformja, a szervezett bűnözés elleni harc nem haladt olyan sebessége, mint hogy gondoltuk, és ugyanez vonatkozik a korrupció ellenes harcra is, valamint a különböző ügynökségek és állami struktúrák együttműködése tekintetében is ugyanez a helyzet. bosnia hercegovina természetesen halad az Európai Unió felé és nagyon örülünk annak, hogy most már egységes iskolai tanrend van az egész, az egész országban, ez nagyon fontos, és hogy a kisebbségek oktatási kérdéseit is kezdik megoldani, ugyanakkor a kisebbségek anyanyelvének használata kapcsán vannak még problémák. Tudjuk, hogy Bosznia-Hercegovina története eléggé bonyolult, ezt is figyelembe kell venni az oktatás során. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok először is. Elnézést kell kérjek, és kimentenem kell Rados eh, kollégát, az ALDE előadóját, és köszönjük. De a nevében is köszönetet mondok például az igen kiegyensúlyozott átfogó jelentésért. Mint Legutóbb is idén is szeretnénk a lehetőséget megragadni arra, hogy kifejezzük, hogy erősen támogatjuk Bosznia-Hercegovina Európai Uniós jövőjét és az Európai Unió bővítési politikáját. Bosznia-Hercegovina jelentős előrelépést tett, de még van, még jelentős a politikai és gazdasági instabilitás is. A koordinációs mechanizmus végrehajtása nagyon fontos lenne a stabilizálódás, eh, stabilizációs és társulási szerződés szempontjából. Az országban jelentős a szegénység, eh, sok, eh, nagyon bonyolultak a struktúrák és működésképtelenek. Ezek a legnagyobb kihívások az egész tárgyalási folyamatban az Európai Unióval. A csatlakozási folyamat más országok tapasztalata alapján sokat segít majd a nehézségek megoldásában. A legfontosabb feladat mindenfél számára a konstruktív együttműködés párbeszéden keresztül, a jövőre, tekintve nem pedig a múltra, hogy megmutassuk, hogy minden érintett fél elkötelezett a reformok iránt, arra ösztönözzük, hogy a stabilizációs és társulási parlamenti bizottság szabályait fogadják el rámutatnánk arra is, hogy aggasztó továbbra is a nemzetközi ö, áthelyezett és menekültek, valamint a hiányzó eltűnt emberek helyzete. Úgy gondoljuk, hogy a hatóságoknak sokkal intenzívebben kell együttműködni, és erősíteni e, e területen a munkájukat. Hozzá szeretnék egy gondolatot még tenni. Nagyon sokat segítene, hogyha a progresszív erők, a Nyugat-Balkán ország össze, országok összes progresszív ereje világosan eh, tisztázná azt, hogy az Európai Unió hogyan segítse őket abban, hogy a menekült válságot eh, le tudják küzdeni. Hmm, nem kell profétának lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy a válság nem fog eltűnni magától, hanem a jövőben is, hónapokban, években megmarad. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szólt ez képviselő. E, Köszönöm szépen a szót. Mindenek előtt szeretném megköszönni Préda úrnak, az előadónak, hogy előkészítette ezt a jelentést. Véleményem szerint nagyon világos a jelentés, nagyon jó, és nagyon kiegyensúlyozott aláhúzza a legszükségesebb, legfontosabb aspektusokat, amelyekre az országnak szüksége van az Európai Unióba vezető úton. Nagyon világos a szöveg, és nem gyakorol nyomást az országra, amelynek elég sok nehézsége van. Nagyon fontos, hogy amikor ilyen jelentést írunk, akkor nem öntünk olajat a tűzre. Az előadó megközelítése nagyon pozitív, és teljes mértékben támogatom. Szerintem támogatnunk kell az egység elvét is, Ahogy a kollégáim is mondták, sokkal többet kell tennünk a közszféra tekintetében, a közgazgatás tekintetében, hogy a jogállamiság mindenhol megjelenjen. Tehát volt haladás, azonban még nagyon sok mindent kell tenni. És ezt a fragmentációt kell megszüntetni hiszen bizonyos területeken tényleg voltak reformok, de az ország nagyon szétaprózódott. Ezek a reformok néha nem kerültek végrehajtásra, vagy nem kerültek eléggé végrehajtásra. Szeretnék még egy dolgot mondani, amely akadályokat gördít az ország haladása elé, a korrupció, a szervezett bűnözés. Ez az a két terület, amely akadályozza az országot az Európába vezető úton. Tehát sok a korrupció a közpénzek elosztásánál, és számos korrupciós eset összefügg például az adó elkerüléssel, adócsalással, és így tovább. Éppen ezért az országnak közösen kell fellépni e rákfene ellen, nem szétaprózódva. És természetesen ez vonatkozik más területekre is. Tehát vonatkozik a bíróság vezető testületeire és az ott lévő személyekre is. A bíróságot, az igazságszolgáltatást meg kell oldani, illetve meg kell reformálni nagyon sok fiatal úgy döntött, hogy elhagyja az országot. És Bosznia-Hercegovina pedig eh, igazából agyelszívás áldozata. Az Európai Bizottságnak rengeteg dolga lesz, hiszen a fiatalok feladata, hogy megváltoztassák az országot. A fiatalok feladata, hogy megváltoztassák eh, a politikai struktúrát. Hát valami, valami sikerült, Például csökkent a munkanélküliség. A munkanélküliség tavaly csökkent, de jó lenne, hogyha a jelentés a környezet helyzetére is kiterjedne. Éppen ezért módosítókat fogok előkészíteni, főleg a erőművek tekintetében. Köszönöm. Akkor áttérünk a képviselőkre. Kukán úr, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a nagyon jó első tervezetet, hiszen eh, az összes eh, lényeges dologról szól, és nagyon jó nyelvezetben sikerült megírni. Bosznia-Hercegovina tagfelvételi kérelmét szeptemberben hagyta jóvá a tanács, és megállapodtunk az együttműködési mechanizmusban és a valuta alap programjában. Ezek mind-mind alapvető lépések, hogy az ország európai integrációját előmozdítsuk. Tehát eddig 2016 jó év volt Bosznia-Hercegovina számára. Igaz, hogy szeptemberben voltak problémák, tehát a Republika Srpska Nemzeti Napjáról szóló szavazásnál nekünk itt az a dolgunk, hogy Bosznia-Hercegovina területi integritását is biztosítsuk. Nagyon fontos, hogy a politikai vezetők közösen lépnek fel, és hogy a 2015-2018-os reform agendát figyelemmel kísérik. Bosznia-Hercegovina nagyon lassan alkalmazkodik az európai külpolitikához. De Bosznia-Hercegovina nagyon pozitív szerepet játszik a regionális politikában. Teljes mértékben támogatom, amit Picula kolléga mondott, az eh, sapc ről bár a delegációnak vannak kétségei, be fogok nyújtani én is módosítókat, és hogy bátorítom majd velük az előadót. Köszönöm. Fajon asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Preda úrnak, és természetesen mindenki másnak, aki részt vett a jelentés előkészítésében. Egyre pozitívabban fogalmazhatunk, hogyha Bosznia-Hercegovináról beszélünk. Az idei év tulajdonképpen optimista év volt, és mint ahogy az előadó is kiemelte, a jövő év nem lesz választási év, úgyhogy reméljük, hogy nagyobb előrehaladásra számíthatunk. Bosznia-Hercegovina lakossága sokkal többet érdemel, mint ahogy most él, úgyhogy mindenképpen segítenünk kell ezt az országot abban, hogy a saját országa, a saját nemzete, a saját polgárai ért élhessen. többet kell tenni a korrupció visszaszorítására. Szerintem a korrupció az egyik legnagyobb rákfenéje ennek az országnak. Ezután következik második helyen a szervezett bűnözés. Aztán a médiaszabadsággal is kell foglalkozni, és úgy gondolom, hogy nagyon sok munka vár még Bosznia-Hercegovinára. Elismerem ugyanakkor, hogy értek már el eredményeket fel kell állítani a csatlakozási és stabilitási bizottságot, és beszélnünk kell az ország vezetőivel, folyamatos párbeszédet kell velük folytatnunk. Remélem, hogy mindenben meg tudunk majd állapodni. Szeretném kihasználni a mostani lehetőséget arra, hogy azt kérjem a politikusoktól, hogy a nacionalista politikáikat szorítsák vissza, egyre erősebbek a nacionalista erők az országban, és hogyha ez így megy tovább, akkor nagyon sok fiatal fog elhagyni az országot. És hogyha nagyon sok fiatal hagyja el az országot azért, mert nem bízik és nem hisz az országban, akkor az egész ország jövője egyszerűen veszélybe kerül. A következő pontom a civil társadalomról és a civil szervezetekről szól. Ezek nagyon fontos szerepet játszanak a kormány mellett. Reméljük, hogy az ő javaslataikat is figyelembe veszik majd, és ők is részt vehetnek az ország építésében. Optimistának kell maradnunk, közösen kell tovább dolgoznunk, hogy Bosznia-Hercegovina fényesebb jövő elé nézhessen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Préda kollégának is a munkáját a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos jelentését. Nyilvánvalóan a NATO felé való lépések is fontosak, de azért az országban sok minden nem kell változtatni. A 2015 és 2016-os fejlődések ellenére a fejlődési jelentés még nem mutatná, mutatja azt, hogy ne lennének hiányosságok az országban, sőt, alapvető alkotmányos reformokra van szükség a szubszidiaritás és jogállamiság alapjain eltekintve az eddigi politikai vitáktól, amelyek csak akadályozzák, és el kell tekinteni ezektől, hiszen ezek csak akadályozzák Bosznia-Hercegovinát. Helyi szinten is sokkal nagyobb figyelmet kell mindennek szentelni. Most harmadszorra, 2004 óta harmadszorra Mostárban még mindig nem sikerül választásokat tartani üzenetet kell küldeni. A politikától meg kell szabadítani az igazságügyet. Az igazságügy nem szentelheti magát látványos akcióknak, mint a horvát tisztek elfogadása. Elfogadása volt sokkal inkább reformokra kellene figyelnie, és a megbékélésre és természetesen a módosítóimat én is be fogom még nyújtani. Köszönöm szépen, ez volt az utolsó hozzászólás a képviselők részéről. A bizottság nevében, a, a, a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, Préda úrnak, hogy egy kiváló minőségű és jól kiegyensúlyozott állásfoglalás tervezetet készített Bosznia-Hercegovina 2016-os fejlődési jelentéséről. A bizottsági jelentés üzenetei is visszaköszönnek benne, és egyrészt ugye dicséri az ország előre lépését, és rámutat, hogy milyen, másrészt, hogy milyen lépésekre van szükség a közeljövő időszakban. Az elmúlt évben új dinamikát láttunk az országban, a legfontosabb prioritások kérdésében az új program és a felzárkózás, mint mondtuk egyrészt, tehát a reformprogram végrehajtása volt a fontos, amely alapvetően jó úton halad a meghatározott menetrendel, és a, a vonatkozó mechanizmusok is már az adaptációs jegyzőkönyvek, már mind a határban vannak, és már várjuk, hogy ezt a következő napokban alá is írhassuk. A tanács ezért felkérte a bizottságot arra, hogy a kéremi, takérelmi beadványát véleményezze a bizottság, és Hán biztos a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos kezdeti kérdéseket a jövő héten fogja benyújtani. Természetesen óriási, szimbolikus jelentősége van mindennek de a tényleges munka megkezdését is jelenti a kopenhágai kritériumok mellett. Ugyanakkor továbbra a reform menetrend végrehajtását kell előtérben tartani, és az országot visszatartó strukturális változásokat megvalósítani gazdasági kihívások, jogállamiság terén. Alapvetően fontos az is, hogy az összes irányítási szint együttműködését megvalósítsák, ez prioritás. Azért is, mert az ország aktívan részt vett a bizottság véleményének előkészítésében e kérdésben, és tisztában van ennek a, ezzel a szükségszerűséggel. Szeretném megismételni, hogy a bizottság továbbra is támogatja Bosznia-Hercegovina útját Európa felé technikai és pénzügyi támogatással. A bizottság várja, hogy gyümölcsöző együttműködést folytasson e területen az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Préda úr. Euh, merci infiniment, président. Végtelenül köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden kollégának, aki érdeklődik Bosznia-Hercegovina iránt és köszönöm ezeket az érdekes és fontos megjegyzéseket. Három fontos dolgot szeretnék elmondani. Először is köszönöm, hogy a kollégák elmondták, hogy melyek azok a pontok, amelyeket még nem fed le a szövegem. Megpróbáljuk majd ezeket módosítók formájában bevenni a szövegbe. Természetesen azért kellett választanunk, hogy milyen témákat tárgyalunk, és milyeneket nem, mert kötött, hogy hány karakterből állhat ez a szöveg, és így is kaptunk némi engedményt, de így se tudtam egyszerűen minden témát bele zsúfolni a jelentésembe. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és az ötleteket. Biztos, hogy tudjuk ezeket rendezni módosítók formájában. Amikor az új kezdeményezés elindult Bosznia-Hercegovina irányában, és hát ne felejtjük el, hogy ez már két éve történt 2014-ben, akkor az volt az alapötlet, hogy egy kicsit kevesebbet kérünk tőlük annak érdekében, hogy utána később jobban teljesítsenek. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági és a társadalmi kérdéseken kezdünk dolgozni, és az alkotmányos reformokat egy kicsit későbbre hagyjuk, mert ezek érzékenyebbek, bonyolultabbak, nehezebbek. Úgy gondolom, hogy mindaz, amit eddig megtettek, fontos eredmény, de azért az igazi, mélyreható gazdasági és társadalmi változásoktól még messze vagyunk. Úgyhogy tartsuk magunkat ehhez az útirányhoz, hogy bátorítjuk, folyamatosan bátorítjuk Bosznia-Hercegovinát a kisebb változásokban, és akkor utána reméljük, hogy eljön az ideje a nagy, mélyreható változásoknak is. Tehát meg kell várnunk, hogy az ország megérjen a mélyebb reformokra, ugyanis vannak olyanok, akik egyenesen visszautasítják az alkotmányos reformot. És ez megállíthatja a gazdasági és társadalmi reformokat is, amelyek pedig elindultak és jól működtek. Tehát jelenleg az alkotmányos reformról beszélni, vagy azt elsődleges célként kitűzni szerintem nem szerencsés. Aztán következik a kérdőív, amiben 3000 kérdés van. Ez azért elég sok kérdés. Szerényen azt javasoltam, hogy Izlandot vegyük példaképpen, amely esetében szintén jelentéstevő voltam. Izland példásan válaszolt, a kérdőívre, úgyhogy én azt mondtam Bosznia-Hercegovinának, hogy ne csak Romániát, meg Bulgáriát nézzék, meg Horvátországot, meg Magyarországot, hanem távolabbi példákat is nézhetnek, például az izlandi példát, mert ők tényleg hihetetlenül jól válaszoltak a kérdőívre, méghozzá nagyon kicsi csapattal dolgoztak, nagyon korlátozott szakértői gárdával a politikusok és köztisztviselők, akik Szarajevóban dolgoznak, bizonyára megértik, hogy Izland csodálatos példáját felhasználhatják a saját céljaikra, hogy tanuljanak abból, hogy hogyan kell mély, koordinált és profi válaszokat adni, és hogy nem azt kellene tenni, amit most tesznek, hogy egymással veszekednek, kis dolgokon húzivoniznak, ahelyett, hogy a komoly válaszadásra koncentrálnának, mert ez nem segíti elő az európai integrációjukat. Tehát, hogyha átfogóbban tekintenének a csatlakozásra, hogyha nem ragaszkodnának ahhoz, hogy a szomszédos országok példáját kövessék, ez nagyon intelligens politikai döntés lenne. A továbbiakban is ezt fogom nekik javasolni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Préda úr jelentése után szeretném bejelenteni, hogy január 10-e 18 óra a módosítók benyújtása, és így a napirend ezen pontját is lezárhatjuk. A következő napirendi pont az Albániáról szóló jelentés. Knut Fleckenstein a jelentéstevő, ez az első olvasat, és most átadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném üdvözölni az albán fiatalok delegációját, akik meglátogatnak minket, tehát albán fiatalok látogatnak meg minket, itt tanultak az Európai Unióban, és visszamentek Albániába, hogy ott segítsenek az ország újra szervezésében. Ezt szerintem a lehető legjobb módszernek tarthatjuk, hogy ha az emberek hazatérnek a külföldi tanulmányaik után, hogy felépítsék az országukat. Ez az első megjegyzésem. A másik, még mindig elég válság van a Balkánon. Reméljük, hogy Macedóniában az első jelét látjuk annak, hogy decemberben befejeződik a válság. Albánia pedig rendszeresen halad a prioritások teljesítésében. 2016. júliusában egyhangulag szavazták meg az igazságszolgáltatás reformját, illetve az alkotmány reformját, az összes albán parlamenti párt, az ellenzék is megszavazta. Időközben a legtöbb törvény, tehát például az államügyészről szóló törvény, és az összes többi törvényt is elfogadta a parlament. Néhány képviselő az alkotmánybírósághoz fordult, hogy bizonyos kérdéseket tisztázzon. A alkotmánybíróság pedig most a Velencei Bizottság véleményére vár, az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleményére. Úgy gondolom, hogy mind olyan dolog ellenére, amely még várat magára, meg kell említenem, hogy a csatlakozási tárgyalásokat viszonylag gyorsan meg kellene nyitni, és éppen ezért egyetértek azzal, amit a bizottság mondott. Akkor kell megnyitni a tárgyalásokat, amikor az igazságügyi reform első lépései már láthatók. Személyes véleményem szerint pedig a wedding folyamat is ide tartozik. Arról van szó, hogy tisztázzuk, hogy tárgyalásokat akarunk kezdeni, tehát ez, ez a tárgyalások kezdete, nem a vége. És vélemény szerint éppen ezért a tanácsnak csak is ajánlhatjuk, hogy kijelentse, hogy rendben van, elkezdjük a tárgyalásokat, és hogyha az első sikerek megvannak, akkor ne várjunk 2018-ig, amikor a következő reformra sor kerül. Tehát nagyon fontos az, hogy hitelesek maradjunk mi is. Nehéz döntés volt a parlament számára, főleg az ellenzék számára, hogy ezt mind megszavazza. Mi pedig kijelentettük, hogy ez a megfelelő út, ezt el is ismerjük, és véleményem szerint most pedig nem szabad újabb feltételeket szabni, ami véleményem szerint nem lenne tisztességes. De nyilvánvaló, hogy a további reformokat is végre kell hajtani. Fel kell lépni a korrupció ellen, a szervezett bűnözés ellen. A választási jogszabályokat is alkalmazni kell, mert jövőre Albániától elvárjuk, hogy kristálytiszta választások legyenek, szavazatlópás nélkül, és így tovább. A kisebbségek jogáról szó van, a kisebbségeket védeni kell, és szükség van a bűnözés leépítésére. Tehát két pozitív megjegyzéssel zárom mondandómat. Az első az, hogy Albániának stabil és stabilizáló szerepe van Szerbiával együtt. A utóbbi időben nagyon, nagy, nagyon fontos szerepet játszottak a Balkánon történő kibékülésben. Az ifjúsági csere egy nagyon jó példája ennek, amely Tiranában volt, és nagyon fontosnak tartjuk minnyáján. Hiszen, eh, hogyha a fiatalok nem találkoznak, ha a fiatalok eh, nem értik meg egymást, akkor hogyan lehet leépíteni az előítéleteket? Külpolitikailag eh, Albánia megbízható partner, nem csak Brüsszel számára, hanem Washington számára is, ahogy ezt Washingtonban mindig meg is erősítik. Örülök, és eh, néhány dologot biztos majd hiányolnak a jelentésemből, de nyilván tartanom kellett magam a keretekhez, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó módosítókat írnak majd a jelentésemhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót, akik jelen vannak. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Eh, Kiocsuk kollega szól hozzá. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani, hiszen igen, kiegyensúlyozott fejlődés jelentést kaptunk Albániáról. Albánia szerepe a regionális stabilitásban rendkívül fontos, és az, hogy teljes mértékben megfeleljen a az EU előírásoknak az egyértelműen az integrációs elkötelezettségét jelenten, mutatná. Albánia jó halad előre a politikai politikai kritériumokat teljesíti az EU integrációhoz. Ennek eredményeképpen pedig elfogadták azt a, az öt kulcsontosságú prioritást, amely az igazságügyi reformhoz szükséges. Az EU bizottságnak ez elegendő ok arra, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa, és örülök annak, hogy Fleckenstein úr is osztja jelentésében ezt az irányt. Személyesen úgy gondolom, hogy ez a ez megfelelő idő Albánia számára, hogy elindítsák ezt a folyamatot. Bár vannak még kihívások, és a következő parlament és elnöki választások 2017-ben lesznek igazából, vagy jelentik majd igazából a próbáját annak, hogy meg tudjuk-e nyitni a csatlakozási tárgyalásokat. Nagyon fontos Albánia számára a szabad és demokratikus választás. Csak így tudnak további reformlépéseket megvalósítani. Úgy gondolom, ezt kell a jelentésben is hangsúlyoznom. Szeretném hangsúlyozni továbbá azt is, hogy a konstruktív párbeszéd a kormány és az ellenzék között létfontosságú, különösen a, azt követően, hogy az ellenség tartózkodni kíván a választásokon, hogyha két feltétel nem teljesül, a dekriminalizációs törvény elfogadása és a tisztességes vála- átlátható választások. Több mint két millió albán nem képes szavazatát leadni alapvető alkotmányos jogaként, és a kormánynak megfelelő reformokat kell elindítania ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ők is megkapják. Csak így lehet Albániában teljesen demokratikus választásról beszélni. A jelentés véleményem szerint egyértelműen rámutat az albán kihívásokra, és azokra a pozitív lépésekre, amelyeket a kormány eddig tett. Például az iszlám radikalizáció elkerülésére, a szélsőségek visszaszorítására, és a korrupció ellenes jogalkotás legfontosabb darabjainak az elemeinek elfogadása, de még többet kell tenni ahhoz, hogy a befogadás, tolerancia a kisebbségekre, minden kisebbségre is kiterjedjen. Köszönöm szépen, és várom Flekesten úrral való együttműködést. Grazie. L'onorevole Agi Giorgio. Köszönöm szépen, Giorgio kollega. President. Uh, first of all, I need to Köszönöm szépen először is én is köszönetet szeretnék mondani Fleckenstein úrnak. Jelentős munkát végzett. Természetesen további kérdéseket kell felvetni Albánia kapcsán. Az első az az, hogy Albániának folytatni. On the judiciary reforms. A csatlakozás úgyhogy tovább kell haladniunk. A szervezet bűnözés problémáját meg kell oldani az országban. To do a lot on the... És nagyon sokat kell tenni a szólásszabadság érdekében. Szükség van továbbá arra, hogy eh, tiszteletben tartsák a kisebbségek jogait. Ez egy alapvető kérdés számunkra és eh, ezen kívül tisztességes választ kell adni arra, hogy mi is történt. Húsz ház. A görög-cipriota kisebbségek eh, húsz épületének lerombolásával. A módosítóinkat be fogjuk nyújtani ezekben a témakörökben, és úgy gondoljuk, úgy tudjuk, hogy, illetve tudjuk, hogy eh, olyan szellemben fogjuk folytatni a munkát, amely végig segíti az albán népet, hogy jobb jövőjük legyen. Köszönöm. E, köszönöm szépen. Nem kért más képviselő szót, úgyhogy Andulakis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jelentős az előrelépés az igazságügyi rendszerben a korrupció elleni harcban. Látjuk a nacionalizmusnak az, azonban a jeleit, például két tisztviselő, két tiszt letartóztatását, azzal, hogy Nagy-Albániáról való propagandát vittek magukkal, térképeket, amiket albán származásúaknak, tengeren túli albánoknak akartak átadni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy megfelelő szomszédsági kapcsolatok ki, alakuljanak ki Albánia és a szomszédos országok között. Köszönöm szépen, Zábraszki biztos úrnak, ö, kollégának adom meg a szót. Szóval, Elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen az előadónak és a titkárságnak, hogy elkészítették ezt a jelentést. Én a frakcióm nevében szeretnék gratulálni Albániának az eddig elért eredményekhez. Szeretném szimpátiámat kifejezni az albán nép irányába. Azok a reformok, amiket elindítottak az igazságszolgáltatás területén, igazán nagy lépést jelentenek annak irányába, hogy az igazságszolgáltatás valóban független legyen. Az elkövetkezendő év nagyon fontos év lesz, reméljük, hogy a reformok folytatódnak, és akkor a tárgyalások is megkezdődhetnek majd. Fogok majd módosító indítványokkal élni, például azzal kapcsolatban, hogy az országnak milyen intézkedéseket kell hoznia a kisebbségek kapcsán a külügyminiszter döntését üdvözöljük, amely egy ilyen jellegű különbizottság felállítására irányul, valamint mindazok az intézkedések, amelyek a kisebbségi nyelvek használatát rendezik. Itt különösen a bolgár kisebbségre gondolok, amely egy kisebb kompakt csoport, és egyáltalán nem ismerik el őket, mint hivatalos kisebbség. Reméljük, hogy a tárgyalási folyamatokat semmi sem akadályozza majd, és mindenképpen azt kérjük a hatóságoktól, hogy a bolgár kisebbség elismerésén dolgozzanak, hogy nekik is legyen joguk az anyanyelv használatához. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Fleckenstein úrnak is a kiváló munkát. Tehát mindenképpen javítani kell a helyzetet, és a kezdet kezdetén állunk. Először is teljes mértékben tiszteletben kell tartani a kisebbségeket, ami a legfontosabb, az egyik legfontosabb. Nagyon fontos, hogy a szomszéd országokhoz is baráti kapcsolatai legyenek az országnak, ezek alapvető követelmények és ezeket el is várja az Európai Unió. Tehát ezeket a kritériumokat mindenképpen teljesíteni kell. Meg kell néznünk, milyen alkotmányos változások lesznek, és a görög kisebbséget nem is említették. Az országnak kötelezettségei vannak a görög kisebbségi jogi státuszának rendezésére. És legyen tulajdonlási joguk. 19 család képzi a görög kisebbséget, amelyeknek 5 hetes határidőt adott az albán kormány, hogy hagyják el az otthonukat, mert lebontják a, hatá- a házaikat. Tehát ez elfogadhatatlan. Elnézést. És nem látom a szomszédi politikát sem ebben a dologban. Igazából én csak negatívumokat látok ebben a tekintetben. Az elmúlt időben revansista hangokat is hallhattunk Albániában, Görögországgal szemben. Tehát ezeket a dolgokat be kell fejezni. És garantálni kell, hogy nem leszünk itt politikai játszmak áldozatai. Köszönöm. Soltész képviselő. Köszönöm, elnök úr. szeretném a kisebbségvédelemmel folytatni én is. A 71 vízerőműből 44 természetvédelmi területen épül, és az NGO-k is elmondják, hogy aggódnak. Ez botrányos. El kell mondani az albán kormánynak, hogy hagyja ezt abba. Hagyja abba ezeket az ellenőrizetlen vízerőművek építését, és igenis tartsák tiszteletben saját kötelezettségvállalásaikat, az Európai Unióban. Hiszen az akinak ez így nem része. A természetvédelmi irányelvnek teljesen ellentmond ez. Úgy gondolom, hogy Albániának is tiszteletben kell tartani az európai normákat, és utalnék az európai bankok szerepére ebben a projektben, amelyeknek úgy szintén megvan a saját szerepe. A helyi lakosságnak is lehetőséget kell adni, hogy a döntéshozási folyamatokban szót kapjon, és pillanatnyilag eléggé vagy nyugati a helyzet Albániában, ezt pedig be kell fejezni. Köszönöm. Köszönöm. Epitedoios kolléga. Köszönöm, elnök úr. A előadó olyan területeket is említett, ahol haladást ért el Albánia, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, de azért még nagyon sok mindent meg kell még tennie. Természetesen Albániának jó szomszédi kapcsolatokra kell törekednie az összes szomszédjával, és emlékeztetnék itt az úgynevezett Nagy Albánia térképekkel, amelyeket itt ott köröztetnek, és más országokra terjeszkednek. Tehát Skopje is oda tartozik, Szerbia részei oda tartoznak, Görögország részei oda tartoznak ehhez a nagy Albániához, és ezt az albán kormánynak szerintem nem szabad tűrnie. Az albán miniszterelnök pedig kifejezésre juttatta, véleményét Görögországról, amiben elég sok történelmi pontatlanság volt. Tehát mindenképpen Albániának érdeke, hogy együttműködjön Görögországgal. És a görög kisebbség házait lebontják, ahogy hallottuk. Ez illegális. Igazából a görög származású albánok nem szavazhatnak megfelelő módon. Tehát a képet igenis árnyalni kell. Albánia még nincsen kész arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. És attól tartok, hogy az Európai Unió ugyanazt a hibát fogja elkövetni, mint Törökországgal elkövetett. Vannak feltételek, amiket el kell fogadni, és ezeken Ezeken át kell menni. A kopenhágai kritériumok eléggé világosak. És ezeket be kell tartani. Mikor veszi észre majd az Európai Unió, hogy nyomást kell gyakorolni az albán kormányra? Hiszen meg kell tenni a szükséges dolgokat. Tehát Albániának szerintem saját érdekében áll, hogy a követeléseket, a követelményeket teljesítse. Köszönöm. Teokárusz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretek köszönetet mondani Fleckenstein, elnök, Fleckenstein úrnak a jelentésért, ami mm, ma nagyon valóban nagyon fontos, és üdvözlöm én is a fiatal albánokat, akik külföldön tanultak, és de úgy gondolták, hogy országuk jövője az Európai Unió részeként képzelhető csak el, és ezért azért dolgoznak, hogy az ország európaiként, egyenjogú tag, e-, EU tagként létezhessen a görög kisebbségek védelméről beszélnék. Róluk senki nem beszél a görög kisebbségről a Albániában, hiszen azok is vannak, csak a többi kisebbségről. A görög kisebbség veszélyben van, közvetlen veszélyben. A demográfiája a, ennek a kisebbségnek jelentős problémákkal küzd a, a koszovói áttelepített albánokat Albánia déli részébe rakták, Ashraf menekülteket is oda rakták. Én azt mondtam, hogy nem kell a menekülteket védeni, de a menekültek, a másafi menekülteket az ország déli részébe küldik, és a, a görögökkel szembeni diszkrimináció erősödik, pedig ők is európaiak. Albánia Jelentős gazdasági problémákkal küzdik Görögország is, és a görög állam támogatta a Albániát, annak ellenére, hogy saját magának is problémái voltak, és nem tisztességes, hogy ezért az Albániában élő görögök például nem vállalhatnak a katonaságnál állást, nem bizonyos szakmákból kizárják önöket, nincsenek görög nyelvű iskolák Albániában. És ezt a problémát legutóbb is felvetettem. Többször kérte Görögország, hogy Skopje befolyását csökkentsék. Az iszlám penetráció kapcsán a muzulmán iskolák létrehozásával, nos ez is azt mutatná, hogy amennyiben Albánia nem hoz megfelelő intézkedéseket, amelyeket Fleckenstein úr is felsorolt a szervezetbűnözése ellen, és ha nem sikerül a közigazgatást, jogalkotást, választási jogot, választási törvényt különösen javítani, akkor nem hiszem, hogy helyük lenne az európai családban. Végül pedig azt mondanám, hogy ami a helyi választásokat illeti, általában a hagyományosan a helyi görög közösség által megvezetett közösségekről, vagy polgármesterek által vezetett közösségekről van szó. Most határozottan tiltják a görögök megválasztását. Köszönöm szépen, Marias úr. Köszönöm szépen, elnök úr, én is. Okay, okay. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok én is. Gratulálok Fleckenstein úrnak a jelentéshez, és csak annyit szeretnék mondani, amit már mások is elmondtak, és én is a plenárisan is Albániával kapcsolatban, tehát nincs benne semmi új, és többször elmondtam már a plenárisan. Préda úr közelben is ráadásul. Én azt javasolnám, hogy néhány fontos kérdést vegyünk be. Először is a görög kisebbség jogai az északi Epirosz részen. Hiszen ezeket a jogokat 2015-ben súlyosan sértették, amikor az Ájosz Feraszió templomot lerombolták. Olyan görög családok ingatlanjait veszélyeztetik, és a Hán biztos úrnak áprilisban feltettünk egy kérdést, és ő azt mondta, hogy az albánoknak tiszteletben kell tartani a jogokat, de mégis 19 ingatlan van veszélyben. Elfogadhatatlan mindez, amikor a görög kisességek jogainak védelméről van szó. Remélem, hogy figyelembe e, tudják ezt is venni. Valóban e, szeretnénk, hogyha e, módosítókat erre vonatkozóan is e, be lehetne e, mutatni. Vajon van-e joguk a görög kisebbségnek arra, hogy gyakorolja, vagy vannak-e jogaik, és gyakorolhatják -e ezeket a jogokat, és a válasz az, hogy nem. Nagyon sok albán, amikor Görögországba jön, albániai görög, hogy ott dolgozzon, pénzt keresen, ő nagyon gyakran investál és beruház. Úgy tűnik, hogy nincsenek hasonló jogaik a, a görögöknek Albániában. Ahogy Banki úr mondta, Albánia illegál, törvényellenesen, jogellenesen zárta le a határait. A második dolog bizonyos menekültek, ahogy Tekáris asszony is most mondta, bizonyos területekre kerültek áthelyezni, bizonyos csoportokat bizonyos területekre helyeztek át. Ráma úr is olyan dolgokat jelentett ki, amely nem felelt meg az Akropolis gondolatmenetének, egyfajta hisztériát keltett Albániában. És nem vagyok biztos abban, hogy tudja, ismerik ezt a történetet, de az úgynevezett cámik, akik a második világháborúban az SS-nek dolgoztak, és a világháború végén az SS-el együtt kimenekültek. De a görög bíróságok az SS szövetségeseiként elítélte őket. Nos, ez az úr, ez a Ramesz úr a szak között volt, és hát ez abszolút ennek a szakbizottságnak és az Európai Parlamentnek a hatáskörébe tartozik. Ezt meg kell vizsgálni. Egyszerűen nem szabad Ráma úrnak a fenyegetéseinek engedni. Ő hangulatot kelt, és nagyon nehéz ezért Albánia számára a csatlakozás felé haladni. Kell hogy e, elfogadhatatlanak ítéljük meg ezeket a cselekedeteket. Köszönöm szépen a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani Fleckenstein úrnak, hogy előkészítette ezt a kiváló, kiegyensúlyozott állásfoglalás tervezetet Albániáról. Ez az állásfoglalás tervezet nagyon fontos üzeneteket fogalmaz meg Albánia számára, hogy az ország hogyan haladjon előre a reform folyamatban a következő időben. A jelentés az igazságügyi reform végrehajtásával is foglalkozik, foglalkozik a korrupció elleni harccal, de egyéb prioritásokkal is, amelyek a kulcs prioritásokon túlmutatnak, mint például a választási rendszer megváltoztatása, illetve a bűnözés elleni fellépés. Tehát 2014 óta már sok mindent megváltoztattak Albániában. A legfogadóbb eredmény az alkotmány módosítás volt, és az igazságügy reformjának megszavazása. A bizottság azt javasolja, hogy tárgyaljunk a reformok végrehajtásáról, és nagyon fontos az, hogy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvényt is megfelelő módon végrehajtsák. Nagyon fontos, hogy Albániában a jogállamiság is érvényesüljön. osztjuk azt a véleményt is, hogy Albánia konstruktív szerepet játszik a régióban. Világosan kötelezettséget vállalt az Európai Unió közös külös biztonságpolitikája mellett. A állásfoglalás tervezett felszólít a konstruktív párbeszédre, hiszen a reformok végrehajtásához ez elengedhetetlen. Ebben a tekintetben üdvözöljük az Európai Parlament pozitív szerepét, és a az Európai Unió és az Albán köztársaság között meglévő munkacsoportok létrehozását. Remélem, hogy az Európai Parlamenttel nagyon jó együttműködésben haladunk tovább ezen a téren. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen. Knut, parancsolj. Elnök úr, ez egy első vita, és természetesen még nyilván ezt még cserélünk a módosítókról, és két vagy három dolgot szeretnék röviden említeni. Először is, lehet, hogy elszólta magát, kolléga úr, a kopenhágai kritériumokat akkor kell teljesíteni, amikor az Európai Unióba be akar lépni. Tehát nem akkor, amikor a tárgyalásokat kezdjük. Az albánok megszavazták az igazságügy reformát, a többire akkor kerül sor, amikor már a tárgyalások zajlanak. Tehát ezeket a dolgokat ne keverjük össze, tehát hogy mikor tárgyalunk, és hogy mit kell teljesíteni. Hát természetesen teljesítünk kell a kritériumokat, amennyiben az EU tagja akar lenni egy ország. Másodszorban igen helyén való, és röviden említettem is, és intenzíven meg is beszélhetjük, tehát nem minden van rendben, nagyon sok minden nincsen rendben, nagyon nincsen rendben. És hogyha megnézzük, hogy lebontják az illegálisan épített házakat, akkor az nem működhet úgy, hogy rámutatnak házakra, hogy miket kell lebontani. És akkor pár nap múlva lebontják a házat de úgy tűnik, hogy nem mindegy, hogy albán vagy albániai görög építette a házat. a lényeg az az, hogy mindenki ugyanolyan jogbiztonságot kapjon, hogy legyen egy rendezett eljárás. Tehát ez, ez nem is kérdés. Egy mondat még a végén. Feltűnik, hogy nagyon sok görög kolléga kért szót. Ezt más viták során is átéljük. Egy tagállam sem van olyan helyzetben, mint görög kollégáink és kollégák. Ez vonatkozik Macedónia volt jugoszláv tagköztársaságra, ez vonatkozik Albániára, ez vonatkozik Törökországra, tehát egy tagállam sincs ilyen nyomás alatt a szomszédai részéről. És egyszerűen nem jutunk tovább, mert rengeteg megoldatlan probléma van a kisebbségekkel, főleg a Balkánon. Éppen ezért azt javaslom, és ez nem irónia, és nem kritikus felhang, hogy egyszer elgondolkozunk azon, hogy milyen rendezvényeket tarthatunk a görög kollégákkal együtt, hogy megbeszéljük, hogy milyen problémákat látnak Macedóniában, Albániában, és így tovább. Hiszen szerintem a feladatunk az, hogy ott is bilaterális módon próbáljuk megoldani a problémákat és hogy állásfoglaljunk, hogy ne maradjanak állva a tárgyalások. Nincsen konkrét elképzelésem, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani. De találnunk kell valamilyen lehetőséget, hogy intenzívebben eszmét cserélünk. És Brók úrnak is, és a bürónak is adok majd tanácsokat, javaslatokat. Knut. Köszönöm szépen, Knut emlékeztetek mindenkit arra, hogy a módosítók határideje január 10-e 18 óra. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. Van még egy utolsó napirendi pontunk. Ez egy eh, eszmecsere a moldáviai elnöki választásról. Közismert, hogy százalékos többlettel sikerült megnyerni a jelenlegi kormánynak a választást. Először Soltesz úrnak adom meg a szót. 14 percünk van, 18 órakor be kell fejezzük az ülést. Először is, elnök úr, köszönöm szépen, hogy az Európai Parlament delegációjaként ott lehettem. A nemzetközi választási meg, meg, választás megfigyelő misszió tagjai Igor Don Mayer Szándó volt, és a választás előtti napon érkeztünk. Igor jelezte, hogy mintegy 80 ezer, 100 ezer szavazattal fogja megnyerni a választásokat, de, mint tudjuk, kisebb volt a jelöltek között a különbség. A választások során bizonyos ö, diákok szavazatait próbálta megjegyezni, megnyerni, úgy érezte, hogy diszkrimináció volt, hiszen 92 szavazóállomás volt ö, az országban nyitva, és Oroszországban csak 8. A választási kampányban több vonalat is át léptek. Másrészt viszont eh, Szándú azt mondta, hogy eh, a kampány átlátható volt, és a közösségi médiával lehetett a támogatókat mobilizálni. A jelölt asszony elint, elismerte, hogy eh, nehéz volt a kevésbé átlátszó és jobban átlátható és jobban finanszírozott kampány ellen fellépnie. Vádak voltak a médiában arra vonatkozóan, hogy az ellenfele Merkel kancellárasszonynal megállapodott, hogy átvegye a moldáv menekülteket, és megkérdőjelezték, hogy egyáltalán megfelele erre a hivatalra, hiszen sem gyermeke, sem férje el. A nemzetközi megfigyelők megjegyezték, hogy milyen negatív taktikát alkalmaztak, szexista nyelvezetet, gender stereotípiákat és homofób nyilatkozatokat. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy Igor Nadon a szocialista párt nevében 52%-ot kapott, és Maria Szándó a Szolidaritás pártól 48%-a a második lett. 69 ezer szavazat különbség volt. A második körben a szellemi szabadság jogok tükrében nyug, nyugodtan telt a választási nap. A, a szavazás, a szavazatszámlálás és a bejelentés általános értékelése pozitív volt. Mégis volt több olyan jelentés, hogy a moldován, a moldaviai állampolgárok külföldön több nehézséget kellett, hogy leküzdjenek, ha szavazni akartak. A legközelebbi szavazóhelységet csak hosszú utazás után tudták elérni, voltak olyan szavazóhelységek, ahol elfogytak a szavazólapok, és ez nem volt tisztességes. Le kell vonni a tanulságokat, és az illetékes hatóságoknak végig gondolni minden lehetőséget, ezek között az elektronikus szavazást is. Az önök tájékoztatására elmondom, hogy 137 ezer állampolgár szavazott külföldön, és 68 századékok Maria Szándora. A diaszpóra az első körben jelentősen aktívan részt vett. Az első körre kapcsolatos fenntartásaim az átláthatóság hiánya a kampány finanszírozásában és a média manipulálásának lehetőségei. Ez nem pusztán a, a választással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik, hanem a politikai pártok finanszírozására általában a alapvető reformokra van szüksége területeken, és a politikai pártok és a választási kampány hatékonyan kell, hogy működjön, és hatékony felügyelet alatt kell, hogy működjön. Nyilvánvaló, hogy a jogi keretek, a kampány finanszírozására vonatkozó keretek a második körben nem kerültek tisztázásra nem, nem lehet tudni, hogy a meghatározott határérték az csak az első körre vonatkozik, vagy mind a kettőre. Úgy, én azt javaslom, hogy erre vonatkozóan például egyértelmű jogszabályt kell elfogadni minden választási eh, ciklusra vonatkozóan. Remélem, hogy a moldovai hatóságok majd eh, a megfigyelők által feltárt hiányosságokat elfogadják, és az ajánlásainkat megtartják. Végül pedig köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, aki részt vett a megfigyelő misszióban. Igen, konstruktív volt a csapat együttműködése. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Soltes. La parola adesso... Köszönöm, Soltész úr. Korvin Mikke képviselő kap szót. No, Albánia, not, on, Moldova. Albániához, nem Moldovához. Azt már, azt már kimerítettük. Grazie, Presidente. Uh, domnule președinte, cred și consider că aceste uh, concluzii și recomandări pe care uh, colegii care au observat... Elnök úr, azok a következtetések, amiket meghallgathattunk, objektívek, helyén valóak és egyértelműen mutatja, hogy a választások alatt milyen fontos események zajlottak le. Úgy vélem, hogy a parlamenti delegáció, melyet Soltesz úr vezetett, remek munkát végzett Kisinyóban. A politikai szimpátiákat félretéve, és nem azt nézve, hogy melyek a testvérpártjaink Moldovában, megfelelő munkát végzett a bizottság. Úgy gondolom, hogy Filip elnök erői képviselik az Európa barát erőket, és ezt is nagyon fontos megértenünk, hogy a politikusoknak mindenképpen felelősséget kell vállalniuk itt Európában, amikor Moldováról nyilatkoznak. Moldova története nehéz, konfliktusokkal terhes történelem, úgyhogy nem lehet Moldovát felhasználni az európai politikusoknak saját választási céljaikra, hanem mindig, amikor Moldáviával, Moldováról nyilatkozunk, vagy Moldovával tárgyalunk, akkor az ő érdekeiket is figyelembe kell vennünk, csak így jöhet létre pozitív jellegű változás. A moldáv társadalom meglehetősen megosztott Európa kapcsán, nagyon sokan úgy gondolják, hogy a dolgok nem megfelelő irányba tartanak. Szeretnék egy eseményt elmondani. Filip miniszterelnök a mai napon az ENSZ székhelyén aláírta azt az egyezményt, amely egy NATO liaison iroda létesítését tette lehetővé Kisinyóban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda képviselői most a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Két rövid megjegyzést engedjenek meg a moldáv választások kapcsán. De először is Soltész úrnak szeretnék gratulálni, illetve a delegáció többi résztvevőinek a remek munkáért. Az első megjegyzésem a következő. Ez a kampányra vonatkozik, és arra, hogy mennyire kiegyensúlyozatlan volt a kampány, a finanszírozás, illetve a médiák tekintetében. Ayaszándó asszony, az Európa barát politikus semmilyen lehetőséget nem kapott, hogy megjelenjen a médiákban, az administratív, illetve politikai elit teljes mértékben el lehetetlenítette az ő helyzetét, tehát a kommunisták maximálisan megakadályozták azt, hogy az Európa pártiak megjelenhessenek a médiában. Ebből a szempontból egyáltalán nem jól zajlottak a választások. Tehát szinte elképzelhetetlen, hogy milyen mértékben kiegyensúlyozatlan volt a kampány. Valaki, aki Kisinyóban lakik, valószínűleg azt tapasztalta, hogy az Európa barát erőknek egyetlen tévéműsora sincs, egyetlen választási plakátja sincs. Aztán a választás napján sok külföldi választóirodában nem volt elég választó cédula, és egyszerűen az emberek nem tudtak szavazni, mert nem volt mire x -elni. Hát így választásokat megszervezni, ez teljesen, el, teljesen hihetetlen. Ilyet életemben nem hallottam, hogy egy választó irodában a választó cédulák, ilyen incidens, még nem jutott a tudomásomra ezelőtt és a megválasztott elnök olyan személy, aki a csatlakozási szerződést szeretné érvényteleníteni. A különböző politikai szereplők elég homályosan nyilatkoztak, akik azt mondták, hogy igen, esetleg gondolkozunk azon, hogy a csatlakozási szerződést megszüntessük, de a megválasztott elnökről egészen biztosan tudhatjuk, hogy szeretné ezt megszüntetni. Egyértelműen kimondta a megválasztott elnök, hogy a csatlakozási szerződést szeretné felmondani. Olyan 50-es évekbeli diktátor nyelven beszél, amely véleményem szerint eléggé aggasztó. Úgyhogy lássuk egyértelműen, hogy ki ez az új elnök, aki teljesen úgy beszél, mint egy diktátor. Ő maga azt mondja, hogy ő a kormány koordinátora, de valójában nem más, mint egy oligarha. Egy olyan személy, aki a lehető leglob, legtöbb rosszat kívánja ennek az országnak. Egy olyan személy, aki csak és kizárólag az oligarchákkal áll kapcsolatban, aki házat fordít Európának. Úgyhogy ne tápláljunk túlzottan nagy reményeket, elég rettenetes dolgokat várhatunk Moldovától és Moldovából és Romániának is rendkívüli módon oda kell figyelnie ezekre az oligarchákra. Úgyhogy számomra óriási csalódás volt, ami történt a szervezés szempontjából. Egyáltalán nem nevezhetjük szabad választásoknak azt, ami történt. kiegyensúlyozatlan volt a kampány, a finanszírozáshoz való hozzájutás, a médiákhoz való hozzájutás, tehát ez teljesen elfogadhatatlan eredmény. És nagyon komoly politikai következményei lesznek annak, hogy az új moldáv elnök Európa kifejezett ellensége. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm megállapíthatjuk, hogy különböző felfogások vannak, és ez normális is így. Én csak azt mondtam, hogy különböző felfogások vannak, különböző vélemények vannak, hiszen hallottam a delegációvezetőt, hallottam a delegáció tagjait, téged is meghallgattalak. Teljesen normális az, hogy különböző elképzelések vannak. Még azért elég sok mindent meg kell, magyar, meg kell beszélnünk most nem tudom, hogy van-e valamilyen hozzáfűzni való, vagy akkor ez így rendben van. Igen? Préda úr néhány kijelentésével egyetértek, és tehát két jelölt volt, teljesen más hátterű, két jelölt, és a médiához fűződő viszony is egy kicsit aggasztó volt, de mindenek előtt a belpolitikának ez nagy kihívása lesz. Hogy beszélünk majd a köztársasági elnökkel, a parlamenti elnökkel, tudom, de, hivatalos, ők a hivatalos szervek, tehát nem, nem, nem, hagyna, nem hagyhatnak minket faképnél. Beszélniük kell velünk. De most legyen oligarha, vagy nem oligarha. Tehát én egészen biztos vagyok benne, hogy uh, itt igazából csak a gazdasági reformokról beszélek, tehát valami félre sikolhatott. Tehát bizakodnunk kell. Hogy óvatosan fogalmazzak. Így a mai ülést berekezthetjük. A következő ülésünk december 5-én délután lesz. Köszönöm szépen, és mindenkinek egy nagyon kellemes estét kívánok.